Proszę Państwa, zaczynamy. Ja wiem, że jest przesunięcie pół godziny wcześniej. Pewnie większość z nas. Kezdjük meg a délutáni ülést. Sokan hiányoznak még. Sokan megszokták, hogy háromkor kezdődik a délutáni ülés, és ezért még nem érkeztek meg. Pedig mondtam, hogy ma fél háromkor kezdünk, de úgy látszik, hogy nem hallgattak meg. Nie mówiłem nic ważnego, nie muszę, nie muszę powtarzać. Teraz zaczynam ważyć. Semmi újdonság nincs, úgyhogy nem kell megismételnem azt, amit már elmondtam. Szeretném üdvözölni Rumen Porocanov urat, a Bulgária mezőgazdaság élelmiszerügyi és érdészeti miniszterét, azért, hogy folytassunk le egy eszmecserét a bulgár elnökség prioritásairól. Üdvözlöm! Ma délelőtt volt egy koordinátori ülésünk. Miniszter úrnak már sok találkozája volt a szakbizottságunk képviselőivel, úgyhogy már elég jól ismer minket. Bizonyára mindenki emlékszik eh, rá, hogy a bolgár elnökség motója együtt erősebbek vagyunk. a fokozottabb szolidaritást hangsúlyozza ez a motto is. Ez egyik fő prioritás a bolgár elnökségnek. Miniszter úr, szeretnénk, ha beszámolna a saját területének prioritásairól, valamint kérjük, hogy számoljon be a 2020-as évet követő kap jövőről, a több éves pénzügyi keretről, November 29-én Hogan biztos úr már erről beszélt. Aktuális kérdésekkel is kell foglalkoznunk, piaci helyzet, az egyes szektorok helyzete, valamint a gazdák helyzete az élelmiszerláncban. Sok aktuális téma van előttünk. globalizációs problémák, világpiac, mindezek fontos témák, és befolyásolják az európai mezőgazdaságot. Ön a mezőgazdasági és pénzügyi kérdéseknek is szakértője. Több éven keresztül a pénzügyek területén dolgozod. Továbbá tudjuk, hogy eh, a nemzetközi kérdésekkel is eh, aktívan foglalkozik. Egyesült Államokkal fennálló kapcsolattal, így eh, lehetősége van, hogy nagyobb biztonsággal lépjen fel az egyes kapcsolatok területén, a pénzügyi területen, a külkapcsolatok területén. Számunkra ez fontos, és nagy örömünkre szolgál, hogy ön elnököl, illetve hogy Bulgária adja most a soros elnökséget az Európai Unióban. Szeretnénk segíteni önnek, önöknek És mi, az, mi is azt szeretnénk kérni, hogy ön is segítse a mi parlamenti szakbizottságunk munkáját. A bizottság, a tanács és a parlament együtt kell, hogy működjön. Mostanáig nem volt elég erős a parlament döntési hatásköre, lehetősége, de fontos, hogy tisztázzuk a kompetenciákat itt az intézmények között. Ezért jól ismerjük az ilyenfajta együttműködést, és már is átadom ennek a szót. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, alelnökök, szakbizottsági tagok, vendégek, nagy örömre szolgál, hogy a mezőgazdaság számára kulcsfontosságú időszakban vehettük át a elnökséget. A mezőgazdaság számára hogy nagyon fontos ez az időszak, az egész EU számára fontos ez az időszak. A következő hat hónapban a prioritásokat tekintetve a EU agendának a főszereplője lesz Bulgária, politikai vezető képviseleti koordinációs munkát fogunk ellátni. Felkészültünk az elnökségre, tudjuk, hogy nem lesz könnyű ez a feladat, de tudjuk, hogy mit akarunk elérni, és képesek vagyunk, hogy ezt meg is tegyük. A valós európai polgári igényekre kívánunk választ adni, és a kihívásokat lehetőségekkel kívánjuk átformálni. A jelenlegi struktúra tekintetében szeretném kiemelni, hogy konstruktív együttműködést kívánunk folytatni az Európai Parlamenttel, hiszen a parlamentás jogalkotó, és több mint 500 millió EU állampolgárt képvisel. Szeretném elmondani, hogy hálás vagyok azért a támogatásért, amit biztosítottak már eddig is számunkra, a mai meghallgatás előkészítése során is. Az Néhányukkal folytattam eszmecserét, és szeretném megemlíteni, hogy az önök szakbizottsága nagy erőfeszítést tesz a kap egyszerűsítése területén. Tudom, hogy aktívan részt vesznek az érzékeny EU szektorok kapcsolatos tárgyalatok során a méhészet, a mezőgazdaság általában különböző szektorai területén. Ezért a társminisztereimmel együtt erős üzenetet fogok megfogalmazni az európai intézmények számára arról, hogy mennyire fontos a kap minden európai állampolgár számára, és vitatatlan, hogy hozzáadott értéket biztosít, közjavakat biztosít a mezőgazdaság úgy gondolom, hogy a klímaváltozással kapcsolatos problémák megoldásához is hozzájárul a mezőgazdaság, és ezt el kell ismertetni a közvéleménnyel. Nincs konfliktus a mezőgazdaság és a környezetvédelem, a környezet fenntartása között. Fontos, hogy sok fiatal gazda kezdje meg a munkát a mezőgazdaságban, hiszen ez elkerülhetetlen feltétele a vidéki területek fenntarthatóságának, valamint az európai családi gazdaságmodell felmaradásának. Mivel, mielőtt tovább lépnék a következő hat hónap konkrét prioritásainak az ismertetésére, szeretném elmondani, hogy az észt elnökségnek nagyon hálásak vagyunk, kiváló munkát végeztek. A bolgár elnökség az Európai Tanácsban történelmi időszakot jelent. Ez egy privilégium, de nagy felelősséget is jelent partnerséget fogunk támogatni minden szinten, integrált megközelítés és kölcsönös együttműködés alapján. Az elnökség pozitív, konstruktív szellemben fog hozzáállni a feladatokhoz, és kézzelfogható eredményeket fogunk megcélozni. Átláthatóság és elszámoltathatóság az alapelveink. Az elnökség nyitott a minden európai polgár számára. Az európai polgároknak stabilitásra, szolidaritásra, biztonságra van szüksége. Ezért a verseny és a kohézió tekintetében a bolgár elnökség azon fog dolgozni, hogy erősebb, stabilabb legyen az Európai Unió, hogy erős, digitális, egységes Európát alakítsunk ki. Egyesült fogunk keresni a tagállami prioritások és az EU stratégiai prioritásai között. Azért, hogy valós, látható eredményeket érjünk el, aktív az állampolgárokkal folytatott párbeszéd segítségével. Választ kívánunk adni az állampolgárok elvárásaira, biztonság, foglalkoztatás, gazdasági növekedés és az EU nemzetközi jelenléte tekintetében. A biztonság és a fiatal kérdésével horizontális aspektusokkal fogunk foglalkozni. A speci specifikus prioritások kapcsolódnak a nyugat-balkáni területhez, EU tagállamként az EU atlanti orientáció tekintetében Bulgária koncentrálni fog az EU stratégiai prioritásaira. A jó szomszédsági kapcsolatok és regionális együttműködés fenntartása a célunk. Meggyőződésünk, hogy a prioritások alapvetően szükségesek Európa jövője számára, a végrehajtáshoz bátorságra, politikai látásmódra és közös erőfeszítésekre van szükség. Közös célunkat együtt kell, hogy elérjük. Nem véletlenül választottuk ezt a mottót, hogy együtt erősebbek vagyunk. Ennek a lényege, az, ennek a háttere, ami államunk történelmében rejlik. Úgy gondolom, hogy egységesen és a szolidatáson alapuló megközelítéssel dolgozni tudunk az európai tagállamok együttműködése érdekében és az intézmények hatékonysága érdekében. Most kezdünk el dolgozni az erősebb és biztonságosabb Európai Unió érdekében egy olyan Európai Unió a célunk, amelyben nagyobb a szolidaritás, specifikus problémákra specifikus megoldást kell kínálni. A bolgár elnökség átlátható módon fog dolgozni, nyitott lesz minden európai partner, minden európai állampolgár előtt. A bolgár elnökség a bolgár identitáshoz is csatlakozik. A hagyományos hímzésünk, illetve a zászlónk három színét is tükrözni fogják céljaink. Kívánjuk azt is hangsúlyozni, hogy minden tagállamnak van saját identitása az Európai Unión belül, mint ahogy Bulgáriára is ez igaz. Az elnökség prioritásairól most szeretnék átérni konkrétan a mezőgazdasági kérdésekre. A kap modernizálása és egyszerűsítése 2020 után a mezőgazdasági költségvetés a következő MFF belül a polgárelnökség fő prioritásait képezik. A bizottság kiadott egy közleményt a kap jövőjéről, ezen az alapon fogunk egy sor vitát szervezni a tanácsban, azért, hogy jobban meg tudjuk érteni a fő problémákat, aggályokat, tagállami kérdéseket és célokat. A bizottság jogalkotási javaslatokon dolgozik. A mi célunk az lesz, hogy támogassuk a bizottságot, segítsük a bizottságot ebben a folyamatban. A témákról az informális mezőgazdasági miniszteri tanácsokon, tanácsülésen is fogunk tárgyalni, Szófiában júniusban. A viták tekintetében el kell, hogy mondjam, hogy januárban és februárban, illetve márciusban szervezünk vitákat. A célunk, az lesz, hogy bizonyos területeken konkrét következtetéseket tudjunk megfogalmazni, és a bizottsági és parlamenti bizottságoknak, illetve csoportosulásoknak fogjuk ezeket átadni a legtöbb vita mostanáig általános volt, ezért mi úgy gondoljuk, hogy a finanszírozáson, a közvetlen kifizetéseken és azon a kérdésen fognak alapulni a vitáink, hogy a Európai Uniós támogatáshoz szükség van-e tagállami támogatásra, aztán a vidékfejlesztésre fogunk koncentrálni, a konkrét támogatási kérdésekre, méghozzá a bizottsági közlemény alapján. A közlemény bizonyos aggályokat is gerjesztett, fölmerült a lehetősége annak, hogy a kap újra nemzeti szintre fog kerülni. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy ez az érzékeny kérdés, már jövő hétfőn erről szervezünk vitát. Beszélni fogunk a maximális értékekről, a kifizetések tekintetében, és a kifizetések csökkentéséről is beszélni fogunk, amikor egy bizonyos küszöbértéket a kifizetések elérnek. Figyelembe kell, hogy vegyük a specifikus aggályokat, nyomon fogjuk követni a mezőgazdasági piacok helyzetét is, főleg az érzékeny szektorokban. Tej, tejtermékek, marhahús, sertéshús, gyümölcs, zöldség, különös figyelmet fog érdemelni a cukor kérdés is a kvóták megszüntetését követően. A tisztességes kereskedelmi gyakorlatokkal is foglalkozni fogunk. Az a célunk, hogy a termelők megerősödjenek a élelmiszerellátási lánc mentén. Jogalkotási ajánlásokat, javaslatokat várunk az Európai Bizottságtól a bolgár elnökség idején és azon fogunk dolgozni, hogy a tanács az ajánlások alapján előre tudjon lépni. Dolgozni fogunk bilaterális és multilaterális kereskedelmi tárgyalásokon is. Az erdőgazdálkodás területén az Európai Unió részt fog venni a 30. ENSZ erdőgazdálkodási fórumon, ezt fogjuk mi előkészíteni a tárgyalásokat a lehető legjobban próbáljuk majd előkészíteni ahhoz, hogy kötelező megállapodás születhessen az erdőgazdálkodás témájában. Továbbá fel kell, hogy készüljünk az Erdőgazdálkodási Bizottság 24. ülésére. Az állategészségügyi területen a bolgár elnökség a fenntartható állategészségügyre fog koncentrálni különösen oda fogunk figyelni a vadállatokra, oda fogunk figyelni a nyomonkövetésre, gazdasági hatásra, vadászatra, regionális stratégiákra, regionális együttműködésre. Integrált megközelítésre van szükségünk az állategészségügyi témákban az Európai Unióban. 2018 márciusában az elnökség egy workshopot szervez aminek a témája a vadállatok világa lesz, és az állategészségügyi aspektusok ezzel kapcsolatban. Az állat jólét egy másik prioritása a bolgár elnökségnek. Ezen a területen arról fogunk tárgyalni, hogy hogyan lehet harmonizálni a meglévő jogszabályokat. Az észt elnökség már előkészítette ezt a munkát, és így a bolgár elnökség tovább fogja folytatni a háromoldalú egyeztetést a mezőgazdasági statisztikák és a gyógyszerezett takarmányok témájában. Jó együttműködést remélünk az Európai Parlamenttel, és reméljük, hogy olyan kompromisszumokat sikerül majd találni, mindenkinek megfelel. Növényegészségügyi témáján a, konting- a kontingensek témáján fogunk tovább dolgozni, és a kapacitásépítésem a nemzeti illetékes hatóságokkal együtt fogunk működni, illetve fontos lesz számunkra a növényegészségügyi kérdések és a elnőzési lehetőségek. Elnök úr, ezek a fő aspektusai a bolgár elnökségnek. Készen állok arra, hogy választ adjak a kérdéseikre. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Nagyon sok gazdag és tényszerű információt kaptunk. Sok gondolat csíra van ebben. Nézzük, mik a reakciók. Dorfman úrnak adom meg a szót elsőként. aki a bizottság novemberi közleményére reagálva írta szövegét. Tisztelt miniszter úr! Sok olyan témáról beszélt, amiről mi is itt gyakran eszmét cserélünk a szakbizottságban. Nem akarom a sort mm, folytatni, inkább lenne néhány kérdésem. Például Hogan agrárbiztos, amikor hozzánk látogatott, akkor nem vált világossá, hogy lesz egy közös tanácsi dokumentum, egy egységes dokumentum, amely a tanács álláspontját a bizottság közleményéhez írásba foglalja, vagy pedig rendezvények lesznek, mint ahogy ön is említette, hogy ilyeneket terveznek, és ezeken fogják a következtetést levonni. Ez egy nagyon fontos téma, a szubszidiaritás témája ugyanis, és a szubszidaritás szót már ki tudjuk ejteni, szinte túl gyakran is kiejtjük, de a gyakorlatban a nemzeti szint kompetenciái gyakran nem kielégítők ahhoz, hogy éljen is, élni is tudjon a szubszidiaritás elvével. És ha varázsigeként használjuk, de nem töltjük meg tartalommal, akkor inkább több bonyodalmat okoz, ahol közvetlen kifizetések vannak, ott, és ez egy közös agrárpolitika ugyebár, ott nincs helye a szubszidiaritásnak és a közös rendszer szét cincálásának. Sok helyütt látjuk, hogy elindult a renacionalizáció, és az egységes belső piacot még építjük, egyesek éppen lebontják. A közös agrárpolitikának az lenne a dolga, hogy ezt megelőzze. Tehát a tanácsnak is nyomást kéne a, a bizottságra, hogy a jövő hónapok során egy új jogalkotási javaslat szülessen, mert ha ez nem születik meg, akkor nem lesz a parlamenti mandátumunk során időnk ezt megvitatni és erről döntést hozni. A vadon élő állatok kapcsán ugye az afrikai sertéspest is okoz most fejtörés sokaknak. Szeretném tudni, hogy hol tartanak az intézkedések. Állítólag a farkasok és medvék is veszélyeztetettek, ami pedig a növényvédelmet illeti. Éppen itt tegnap volt a bizottságban hosszú vitánk az új szabályokról, az új elismerési eljárásokról. Szeretném, hogyha ebben a témában egy kicsit tájékoztatna minket, hogy hol tart a gondolkodás. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Ide az Agri Bizottságba. Lenne néhány gyors kérdésem. Láttuk már ezeket a kérdéseket korábban, de a közös mezőgazdasági politika kapcsán ugye engedtessék meg a költségvetésről is beszélni, ugye ez egy több éves pénzügyi tervezés része, és állítólag ugye május végéig meg lesz ez az időterv, illetve a maga a tervezés. A mezőgazdasági költségvetésről az elnökségnek kell, hogy legyen álláspontja, egy globális több évre vonatkozó álláspontja. Mert nagyon érzékenyen érinti a mezőgazdasági és a kohéziós politikát is az, hogy milyen összegek kurzálnak tudna-e nekünk ö, a parlamenti álláspontot is ismerve valamit mondani az 1,3%-os elképzelésről. Azért kérdezem ezt, mert ez egy elengedhetetlen feltétele a kohéziós politika működésének, és az elnökség mennyire elkötelezett emellett, ezt szeretnénk érzékelni, és ha már a szubszidiaritásról beszélünk, akkor folytatom, amit a kolléga úr felvetett. Számunkra nagyon fontos, hogy a renacionalizáció és a közös politika aránya hogyan alakul, mi ez a dinamika. Szeretnénk világosan látni, hogy a stratégiai tervezés során, a kap tervezése során mennyire tekintik figyelembe, veszik figyelembe a szubszidiaritást, és mennyi mozgásteret adnak a tagállamoknak majd. Mert hogy meddig tart a szubszidiaritás, ez egy értelmezés kérdése is, hogy a programozás megfogalmazásáig, a költségvetés megszabásáig, a cél a kitűzéséig, tehát hol van a központ és a szubszidiáris folyamatok határvonala. Köszönöm szépen. Nikolson úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm miniszter urat, és gratulálok a, be, a bolgár elnökség sikeres kezdéséhez, ez egy fontos pillanat az önök országa életében, és sok sikert kívánok a megvalósítandó feladatokhoz. A Brexit tárgyalások második körének az elején tartunk, ahol én élek, ott nekünk már elegünk van a Brexitből, de hát ez csak egy érzés, ettől még a probléma nem fog megszűnni. A következő hat hónap során fontos döntések születnek majd, vagy nyolc hónap során majd, amelyek a mi sorsunkat és az Európai Unió és az Egyesült Királyság viszonyát mélyen érintik. Én Észak-Írországból jöttem, és az ész, a kír, Észak-Írország és Írország határa kapcsán nagyon sok aggodalom merült föl bennünk. A múlt decemberi tanácsülésen állítólag valamennyi tagállam ugyan állásfoglalt, hogy ez a határ nem lehet kemény határ, de nem hallok arról, hogy ezért mit tesznek, és konkrétan a a mezőgazdaságot mennyiben érintheti az új szabályozás, ezeknek nagyon érzékeny hatása lehet életünkre, munkánkra. Aztán a költségvetés kérdéséről. Én nagyon régóta ülök itt a parlamentben, talán én vagyok itt a rangidős. Amikor idejöttem, akkor a költségvetés mintegy 50%-át tette ki a mezőgazdasági politika, most ez 40% alá ment, de mi Észak-Írországban ennek csak a töredék százalékát tudtuk eleve igénybe venni, tehát egyre lejjebb megy, és Észak-Írországban már nem is nagyon érezhető szinte a köz, közös gazdaság, a mezőgazdasági politika. Kívánom valamit tenni azért, hogy ez ne így legyen a költségvetést, aki ellenőrzi, az mindent ellenőriz. És még egy dolog. Folyamatosan globális kereskedelmet akar itt mindenki. Van önnek elképzelése arról, hogy milyen félelmei vannak a mezőgazdaságban dolgozóknak, ugye ezek a, mezőgazd- ezek a kereskedelmi szerződések a mezőgazdaságot nagyon súlyosan és negatívan érintik. Nekünk kell elvinni általában a kereskedelmi szerződések terhét, és van, ahol már ezt nem bírják tovább. És akikkel beszélgetek, azt, mind azt mondják, hogy sokkal jobb volt régen. Ön mit fog megmenteni a közös agrárpolitikából? Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Németként meg szeretném önnek köszönni, hogy megnyitotta a Nemzetközi Zöld Hetet, Bulgária kiválóan mutatkozott be, és jól szervezte meg a megjelenést. Ami a kapot illeti, a bizottsági közlemény bennünk is sok aggodalmat ébreszt. Németországban azt látjuk, hogy a megélt, megvalósított szubszidiaritás még több bürokráciát fog okozni, ugye egy föderatív államban ez még sokkal bonyolultabb, mint máshol. Az omnibus csomag kapcsán a négy alap jogszabályt elfogadtuk, de még nem látható, hogy a következő két-három év során ezt hogyan sikerül majd átültetni a gyakorlatba. Itt még bőven van szerintem gondolkodni való. Nem kéne az egész kapott teljesen felborítani, hanem moderált módon kéne inkább reformálni. És ami bevált, azt megtartani. Az első pillér, a követ, közvetlen kifizetések pillére ne sérüljön. Jó, lehet még tovább intenziválni a mezőgazdaságot, de más szempontok is vannak. Például az állategészségügy foglalkoztat minket, az állati betegségek, járványok. A Mercosur országokkal kötött kereskedelmi megállapodás alapján mi is úgy érezzük, hogy beáldozzák a mezőgazdaságot az ipari érdekeknek. Németországban különösen erős az ipar, az autóipar különösen, és mindenhol letarol minket. Ami pedig az exportokat illeti, úgy hallottam, hogy Bulgáriában az bolgár-török határ ellenőrzéseivel gondok vannak. Mit tehetne az Európai Parlament azért, hogy az élő állat szállítmányok, a vágó állat szállítmányok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 tortát, ahogy mi szeretnénk. Vajon figyelnek-e arra, hogy ne legyen rossz a megállapodás? Mert hogyha nagy británia számára rossz megállapodást kötünk, annak a kihatások miatt Írország számára is rossz következménye lesznek, negatív lesz. Köszönöm szépen, Hauslink kollega. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött döntő helyzetben vagyunk, hiszen az új kap mérőpontjait, határait most határozzuk meg. Csak bátorítani tudom önt, hogy valóban elindítsa a reform folyamatot, és mindent vigyenek tovább, csak a, a pénzforrásokat jobban meg kell indokolni. Sem a gazdáknak nincs most olyan érzése, hogy jól mennének a dolgok, sem pedig a fogyasztók legalábbis sokan nem érzik úgy, hogy jó irányba megyünk. Ha a környezeti adatokat nézzük meg, akkor valóban sok területen azonnal tenni kell azért, hogy környezet és e, éghajlat barátabb legyen a mezőgazdaság. A növényvédelemről sokat beszéltünk, de úgy gondolom, hogy először a jelenlegi jogalkotásban meghatározott célokat kell teljesítenünk, például a kibocsátás csökkentést. Ebbe az irányba kell mennünk, és a közös agrárpolitikának akkor nagyobb lesz a hitele is szerintem. Sokan csak az első pilléről beszélnek, ami persze nagyon fontos és döntő a mezőgazdaság politikában is, a vidékfejlesztésben is fatális lenne, hogyha a különböző csökkentésekkel, megszorításokkal most a második pillérben való csökkentésekkel a közvetlen kifizetéseket is befolyásolnánk. A kérdésem az, hogy hogyan akarjuk ezt majd közösen megoldani a következő választásokig. Kétségeim vannak, hiszen a biztos először csak május végén fogja beterjeszteni a javaslatot. Legalábbis két év volt a, a vita, az elfogadás, és akkor most 8 nap alatt akarjuk az egészet végig vinni, nem igazán értem ezt. Szerintem már most fontos lenne, hogy tisztállásunk csak így tudunk végeredményben mindannyian a lefon folyamat mögé állni. A szabadkereskedelmi megállapodást is hadd kérdezzem meg, mert ez gyakran felmerült. Tudja, hogy a szakbizottságunkat aggasztja a Merkozur megállapodás. A kulisszák mögött folytatnak a, folytatódnak a tárgyalások. Új-Zélanda való megállapodás oda fog vezetni, hogy nem csak a marhahús kapcsolatban, hanem más területeken is jelentős problémáink lesznek Európában és a tejek kérdését is szeretném felvetni. Szerintem egy új tejválság előtt állunk. Németországban már látszik, érezhető ez a termelőknél. Másrészt meg 350 ezer tonna tejpor van a raktárban, és kérdés, hogy hogy fogjuk ezt felhasználni, a következő válság valóban beüt. Úgyhogy a tanácsnak nagyon gyorsan ki kell dolgozni egyfajta reakciót erre, hogy nehogy az utolsó pillanatban maradjon csak erre ideje. Köszönöm szépen. Még két hozzászólónak van lehetősége, ha egyszerre szólnak. E, elnök úr, ugye, ugye mindig csak az idő szorít minket, de belemegyek a játékba. Jó napot kívánok, miniszter úr! A bevezetőben azt mondták, hogy mezőgazdasági miniszter Belgiumban, de erdészeti miniszter is ezen kívül. Az Európai Parlamentben ez problémát jelent, mert eh, az erdészet nem igazán EU-s hatáskör, és mégis egy kezdeményező jeles, jelentésünk van, jogszabályt szeretnénk az erdészetre vonatkozóan, és az, eh, az ön tanácsa lesz az, eh, a, ahol remélhetőleg el fogja tudni mondani a többi 27 mezőgazdasági miniszternek, hogy igenis szavazzanak róla, ne pedig félre söpörjék. Ma délelőtt már beszéltünk erről az éghajlatváltozási nonsensről, ön is említette az éghajlatváltozást. Ez azt jelenti, hogy a kezelése érdekében az üvegházkibocsátású gázokat csökkenteni kell a gazdá, gazdáknak, ami nitrogénoxidból is e, áll. Ugyanakkor viszont az Európai Unió növelni akarja a azoknak a növényeknek az ára, a termesztési felületét, amelynek a, a nitrogénoxid kibocsátása jelentős. Önnek a következő hat hónapban erről döntenie kell. Említettem, hogy a ma délelőtti üzleti reggeli hatására egy kicsit, mint hogyha pozitívabban gondolkoznánk, és most mindenki úgy gondolja, hogy mindenkinek el kell gondolkozni, mert, mert több millióan meghalnak hogyha nem sikerül megállapodást, majd megoldást találnunk, ez egy közös probléma. Végül pedig újra meg újra GMO növényvédőszer tiltások, tilalmak születnek meg. Attól félek, hogy újra meg újra lesznek olyan miniszterek, akik, mezőgazdasági miniszterek, akik tartózkodnak. Ha a saját országukban kellene ugyanezt a döntést meghozni, akkor megszavaznák. Itt viszont vissza kell dobni a nem választott tagokból álló bizottsághoz, hogy őt alakítsák. Jó lenne, hogyha végre fenékbe rúgná ezeket az embereket, hogy szavazzanak le vagy ide, vagy oda. Comme vous le savez, les pays de l'Est ont bénéficié de l'aide de l'Union européenne au détriment des pays de l'Ouest. Köszönöm szépen. Közép-Európa Nyugat-Európa kárára akar fejlődni. Ott van az FC például. 100 millió euró hitelt nyújtottak Bulgáriának, egyetlen egy vállalatnak. A gabona ágazat az Európai, és az Európai Unió hátán fejlődik. Míg mások modernizál, másokat modernizálnak, beértik Franciaországot, pedig Franciaország az európai gabona 25%-át termeli, tehát nagyon fontos. A piaci részesedése pedig jóval kisebb, mint amennyit a megtermelt mennyiség eredményezhetne. Arról is beszélt, hogy Ukrajnába is elindítják a termelést, mert ott alacsonyabbak a költségesek és az adók. Tehát olyan országokba investálnak, amely a, a kap hatáskörén az EU-n kívül helyezkedik el, ez tisztességtelen versenyt jelent az EU szabályok értelmében, en, annak, érdeké, annak ellenére, hogy az ukrán gabonát eh, tám, eh, támogatni akarják. Arról van szó, hogy egyszerűsítsük a kapot, eh, de hát konkrétat nem hallottam. Az egyszerűsítés a tisztességtelen versenye megszüntetésére is vonatkozik. Nyugat és Kelet-Európa versenyében mit tesz azért, hogy a kamatok, illetve az érdekek ne váljanak ennyire külön. Köszönöm szépen, Nakov úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én is üdvözlöm, hogy eljött a szakbizottsági ülésre. Talán ön is tudja, hogy én vagyok a piaci termékek kettős normáira vonatkozó jelentés előadója. Azt szeretném tudni, hogy késze arra, hogy a komitológia eredményeit, a kettős normákra vonatkozó eredményeket és ajánlásokat mielőbb de legkésőbb 2018 végréig átültessék. Akarja-e, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozóan egy testületet hozzanak részre? A minőségi termékekkel kapcsolatban Bulgáriának lehetősége van arra, hogy az egyik, hogy első tagállam legyen, amely ezt az új gondolatot alkalmazhatja és magában vihetsz segítik-e valóban a hegyvidéki termelőket, akik eh, nyilvánvalóan sokkal nehezebb feltételek eh, mellett dolgoznak, eh, akarják-e valóban támogatni őket, hiszen a bolgár területek 40%-a hegyvidéki terület. Számíthatunk-e arra, hogy nemzeti jogszabályt is erre vonatkozóan megfogalmaznak az önök elnökségének végére. A minőségi rendekkel, eh, rendszerekkel kapcsolatban még egy utolsó kérdésem, amelyek ugye nagyon fontosak Európai Unió és más országok viszonylatában. Igen, jelentős forrásokat fordítunk a földrajzi eh, jelölésre. Két évvel ezelőtt például a bolgár termékek azonosítását eh, kezdtük meg, amelyek az európai minősítési rendszerek védelmét élvezhetnék. Mit gondol, lehet-e azon a földrajzi megjelölés érdekében találni ilyen bolgár termékeket. A kollégák egyetértenek abban, hogy ez egy nagyon fontos Európai Uniós minőségi rendszer, és igen, ér, érzékeny a nemzetközi tárgyalások során is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr! Köszönöm szépen azokat a szavakat, amelyeket Észtországról mondott. Én, az é- én Észtországot képviselem a e szakbizottságban, és hogyha a, jól olvassuk a bizottsági közleményt, akkor a következőkkel kapcsolatban szeretném a véleményét kérni. Pénzügyi szakértőkkel dolgoznak, ön magán, önnek magának is van pénzügyi tapasztalata, hiszen dolgozott a pénzügyminisztériumban is, tehát ismeri a kockázatkezelő alapokat, meg a kockázatkezelést. A környezet az elmúlt időszakban igen kedvezőtlenül alakult bizonyos országok számára, és ezért nem kapnak további bizottsági támogatásokat a közös kockázati alapok felállításáról mit gondol, hiszen ezeket a problémákat ezekkel valószínűleg meg lehetne oldani. A másik kérdés az beszállítói lánc. A kifizetések nyilvánvalóan fontosak, de a fő bevételi forrás a gazdák számára a beszállítói láncokhoz kapcsolódik, és az ottani bevétel tükrében hogyan próbálják a gazdák helyzetét a beszállítói láncokban biztosítani. Köszönöm szépen. Miniszter úr, én vagyok a növényi fehérje témának az előadója. Örülök, hogy a prioritások között említette ezt a témát is. A jelentést hamarosan le fogjuk zárni, Jövő héten fogunk szavazni a szakbizottságban erről. Az biztos, hogy a növényi fehérje egy fontos kérdés, és az élelmiszerbiztonságunk, illetve végső soron az ellátási rendszerünk fenntarthatása itt a kérdés. Úgyhogy még egyszer mondom, örülök, hogy napirendre tűzték ezt a kérdést. A, ez a kérdés is problémás kérdés a kapban. Szükségünk van önökre, hogy meggyőzzék a bizottságot arról, hogy ez a kérdés valóban prioritást érdemel a jövőbeni kap területén. Köszönöm. I w tej konwencji jednominutowej e, proszę o kolejne wystąpienia. Köszönöm szépen. Most a következő felszólalknak egy perce van. Panie ministrze, tutaj e, niedawno pod... Köszönöm, elnök úr. A múlt év végén Hogan biztos úr, amikor bemutatta a bizottság költségvetéssel kapcsolatos elképzelését, akkor egyetemen azt mondta, hogy a bizottság elő fog állni a többéves költségvetési keret javaslattal, és megkülönböztetést fog tenni az egyes tagállamokban a közvetlen kifizetések területén. Ön egy új tagállam képviselője, és mezőgazdasági miniszterként biztos, hogy nagyon fontos az ön számára is ez a kérdés. Ezért kérem, mondja el nekünk, a tanács az elnökség fölkészíti el a tanácsot arra, hogy egy a bizottsághoz hasonló pozíciót, állásfoglalást kialakítson. Igen, ez valóban nagyon érdekes, és érdemes harcolni ezért a kérdését. Vajt úr! Um, dear Minister, uh, Kedves miniszter úr! Uh, Tisztelt miniszter úr, több kérdésem is van, igen gyorsan. A következő kappal kapcsolatban az úgynevezett plafon meghúzását, tehát a maximális támogatási összegeket támogatni fogja-e. A másik Müller nők kérdésével kapcsolatban a török határa kapcsolatos helyzetet már megemlítette. Azt kérdezem, hogy mi a helyzet a szállítások ellenőrzésével, az ellenőrzési sűrűségre vonatkozóan vannak-e adatai, hogy hány ellenőrzés van, és milyen ellenőrzési sűrűség van. A következő pedig a Matura 2000 védett területekkel van kapcsolatos. Kapcsolatban, amely az európai politikához közvetlenül kapcsolódik, tud-e arra vonatkozóan bármit mondani, hogy a korrupciós felvetések a nemzeti parkok és Natura, terület, Natura 2000 területek meghatározására beadott korrupciós vádakat sikerült-e tisztázni, és sikerült-e leállítani a visszaéléseket, vagy visszaszorítani a természetvédelmi területeken. Szeretnék köszönetet mondani a Macedóniával felé mutatott, igen baráti, hangvételű eszmecseréért. Köszönöm. Eh, gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönet és üdvözlöm miniszter urat a szakbizottságban, és sok sikert kívánok az elnökséghez. Már néhányan felszólaltak ebben a témában. Az ön, önök fél éve a legfontosabb kérdésekkel fog foglalkozni a kap tekintetében. Az egyik a Hogan biztos úr által ismertetett közleményre való reakció, aztán az élelmiszerbiztonság kérdése, az élelmiszer árak kérdése ugye az egyik aggája a mi gazdáinknak. Európai szabályozásra van szükség. Spanyolország van, van nemzeti szabályozás, de ez nem elégséges, ezért európai szintű szabályozásra van szükség. Ez is egy feladat. Mindez rendkívül fontos, és nagyon fontos, hogy a több éves pénzügyi keret, ami végül végső soron le fog zárulni, ne fogadja el azt a Öttinger biztos által bemutatott 5, illetve 4 elvet kap és más politikákról mindig beszélünk, de bevételekről soha nem beszélünk. Szeretném a bevételekkel kapcsolatban hallani az ön véleményét. Tanács tagjaként önök készen állnak arra, hogy a saját forrásokat is figyelembe vegyük, vagy hogy a pénzügyi kérdést kibővítsük a következő több éves pénzügyi keret tekintetében? Hiszen vannak vállalásaink, vannak új szakpolitikáink, és kevesebb a pénzünk a Brexit miatt, ezért észszerűnek tűnik, hogy a strukturális alapból, vagy kohéziós alapból fizessük mindezt, az nem észszerű. Ezért kérdezném, hogy erről mi a véleménye. Aztán a tanácsnak lesz véleménye, hivatalos véleménye az közleménye kapcsolatban. A szubszidiaritással nincs probléma, kivéve, hogyha ez azt jelenti, amikor mindent egybe, egy kalap alá veszünk, akkor a társfinanszírozás gyakorlatilag a vissza nemzeti szintre vitelét fogja okozni a szakpolitikának, amit a kollégák is említenek. Nagyon fontos, hogy eh, alakítsunk ki egy európai agrárpolitikát, 28 ország eh, agrárpolitikáját, és a, eh, a hazámban ugye az autonóm területekkel 17 különböző javaslat fog el mögött állni. Aztán a következő kérdésem a gyógyszerezett akarmányok témája. Én utalt erre, üdvözöljük, hogy lesz három egyeztetés, de ez párhuzamosan az állategészségügyi gyógyszerekkel is foglalkozni kell, hiszen párhuzamosan kell kezelni ezt a kész témát. Üdvözöljük, és örülünk, hogy végre el tudjuk kezdeni, és le tudjuk zárni a három oldalú egyeztetést. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a tanács elnökének, miniszter úrnak, köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunk ülésére, és nagyon őszintén kéz és lábtörést kívánok ehhez a fontos fél évhez. Több minden elhangzott már, ezért csak néhány témát említenék röviden. Tudjuk, és Dorfman féle jelentésben is foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel. Ma kezdjük ugye a vitát a témáról, tehát tudjuk, hogy jelentős aggályok élnek ezzel a reform javaslata kapcsolatban, amit Hogan biztos úr előre kíván vinni a következő hónapokban szinte az újra nacionalizálás kockázata merül föl, több is említette ezt. Most hol van az egyensúly, a rugalmasság, a szubszidiaritás, tagállami szubszidiaritás és a újra nemzetiesítés ellenzése között. A tanácsnak ezt végig kell gondolnia, mi is ezt meg fogjuk tenni, és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az az irány, amit az omnibusszal vállaltunk, és nagyon jól tudja, hogy milyen erőfeszítést tettünk a tanács és a parlament közösen. És azt is tudja, hogy ennek eredménye van már is az egyszerűsítés a greening területén. Nem szeretném azt, hogy ez a szubszidiaritás komplikációvá alakuljon el. Ettől félünk. Főleg olyan tagállamok esetén, ahol regionális a szerveződés, ez nem egy nemzeti tervhez, hanem több tucat regionális tervhez vezetne, és helyi szinten, európai szinten is ez jelentős többletmunkát okozna. Hogyan látja ön ezt, ezt a bizonyos egyensúlyt a újra nemzetiesítés kockázata és a szubszidiaritás flexibilitás közötti egyensúlyt? Köszönöm. Szeráro Santos. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, nagy örömre szolgál, hogy az elnökségi prioritások között említette a mezőgazdasági piacok nyomon követését. Az Omnibus rendelet tekintetében a tejszektorral kapcsolatban fölmerülnek az aggályok. Vannak olyan szektorok, amelyek erősen függenek a tej termeléstől, és vannak olyan területek is, például az Azori szigetek esetén ez igaz. A termelés növelése tekintetében aggályos számunkra az árak utóbbi időben megfigyelt alakulása. A elnökség a bizottsági javaslattal kapcsolatban fog-e foglalkozni konkrétan ezzel a területtel. Reméljük, hogy a szabályozás hatékony lesz, és valóban az értéklánc mentén az árak alakulása megfelelő lesz, illetve a gazdák számára is megfelelő jövedelmet fog biztosítani. Ami az alkot, atomai italokat illetve tudjuk, hogy le kívánják zárni ezt a témát és Szeretnék egy konkrét üzenetet megfogalmazni hazám nevében. Meg kell vizsgálni, hogy a sör esetén mit tekintünk belső piacnak, hogyan kell alakítani az előállításra vonatkozó szabályokat, a címkén ugye a megfelelő adatokat megfelelően kell feltüntetni, és ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. Köszönöm. Uh, a renacionalizáció kapcsán állítólag a bizottság célokat és indikátorokat fogalmazott meg, de ezeket én nem látom a dokumentumban, semmit nem olvashatunk arról, hogy az országokkal. Mi lesz, hogyha nem teljesítik ezeket a célokat, vagy túl teljesítik őket? Semmi szó nincs benne a szankciós mechanizmusról. Erről szeretnék ezért többet tudni. És a piacok problémáját én is hangsúlyoznám, Hajszlin kolléga már beszélt erről. Ugye a kereskedelmi szerződésekről volt szó, illetve a konkrét kiskereskedelmi szerződéslánc-ba, hogy hol lehet beavatkozni, hogyha valamilyen válsághelyzet adódik. Ugyanis a mezőgazdasági termelők nem bírják már azt, hogy minden két-három évben van valamilyen válság élelmiszeripari árválság. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm, miniszter úr, a beszámolót. Két gondolatom lenne. A kifizetések maximalizálása kapcsán is lenne egy, de érdekelne az is, hogy a tagállamok között ezen kifizetési összegek linearitása hogyan érvényesül. Ami pedig a kereskedelmi megállapodásokat illeti, mint például legutóbb megkötött Mercosur megállapodást, ez aggaszt minket. Sok tagállam, tudom, hogy nyomul, hogy szülessenek ilyen megállapodások, de nagyon nagy kár, hogy ezek gyakran súlyosan érintik a mi piacainkat. Például a Mercosur országokból is akkor behozunk marhát, amely nem felel meg semmilyen módon az európai normáknak, és ezzel egészségügyi kockázatot is okozunk, és a európai gazdákat is tönkretesszük. Ezzel ellen föl kellene lépni. Petir asszonyt kapott szó, de nem halljuk, amit mond, mert nincs bekapcsolva a mikrofonja. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, sok sikert kívánok a bolgár elnökséghez. Engem a megújuló energiaforrásokról szóló új irányelv érdekkel a bioüzemanyagok termelésére vonatkozóan. Prioritás-e a bolgár elnökség számára, ez a dosszié. Ugye múlt héten fogadta el a parlament, és a parlament és tanács közötti tárgyalások hamarosan kezdődnek. Ön is beszélt a 2020 utáni kap egyszerűsítéséről. Egyik prioritásaként beszélt erről. Mi lesz az elnökség álláspontja? A fiatal gazdák támogatásával kapcsolatban, és a Brexit hatásainak kompenzálása vonatkozásában. És mi van az idős gazdákkal, akik éppen átadják a fiataloknak a tevékenységet? Köszönöm miniszter úrnak kívánom, hogy az elnökségük nagyon sikeres legyen. Három kérdésem van. Az első a kappal kapcsolatos és a bizottsági közleménnyel. Valóban úgy gondolja, hogy a tagállamok a tanácsban el fogják fogadni azt, hogy a szubszidiaritást ilyen mértékben támogatják? Következő kérdés. Úgy gondolja, hogy miután 15 éven keresztül a parlament kérte, készüljön egy terv a fehérje forrásokra vonatkozóan, Gondolja, hogy az önök elnöksége alatt nagyobb támogatást tud majd kapni ez a szektor? Aztán a következő kérdésem az élelmiszer lánccal kapcsolatos. Szeretném, hogy mondja el, hogy az elnökség várja-e azt, hogy a bizottság kiadjon egy ajánlást, egy javaslatot az élelmiszerlánccal kapcsolatban. Mi az Európai Parlamentben úgy gondoljuk, hogy az élelmiszerlánc tekintetében jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy a visszaéléssel kapcsolatos tevékenységeket vissza lehessen szorítani. Aztán vannak kezdeményezések a körforgásos gazdaság témájában, az élelmiszer pazarlással elleni harc területen is, de nem történik túl sok minden, vagy legalábbis nem elégséges az, amit most megteszünk. Mm, kérdésem, önök az elnökség részéről ebben a témában tesznek majd lépéseket, ajánlásokat következő fél év során? Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem van miniszter úr felé, holland vagyok, és eh, Carlos Schouten eh, személyében új mezőgazdasági miniszterünk van, és jelentős probléma volt a múlt héten egy parlamenti határozattal, a, ami a halászati ágazatra vonatkozott. Úgyhogy a kérdésem az az, mert ez nagy probléma Hollandiában is. Rendkívül fontos időszakban miniszter és tanácselnökön. Ha valami olyasmi történik újra, mint ami a múlt héten volt, akkor a, hogy hamis hírek terjednek el, és a parlamenti képviselők nem tudják, hogy mit és hogyan szavazzanak. Ezért nagyon fontos, hogy tények alapján dolgozzanak velünk együtt, megfelelő tényeket adjanak át, hogy legyen miről döntenünk holnap. Ha ezt nem teszi meg, akkor egyszerűen nem tudom, hogy mi lesz a jövője a mezőgazdaságnak és a környezetnek. Köszönöm szépen. Jeśli można, to... Köszönöm. Nézzük. Ha szabad, akkor én nekem is lenne egy-két kérdésem. Tudjuk ugyebár, hogy az európai mezőgazdaság nagyon sokféle. Jó, még megadom a szót kollega úrnak, nem, majd végén mondom én. Miniszter úr, miután hallottam a prioritásait, eh, elégedettséggel vettem tudomásul, hogy ezek közösek közöttünk. Engem most már akkor a végrehajtás érdekelne csupán. Amint tudja, két dologból áll össze a gazdák bevétele, az árbevételbeli és a támogatásokból. Azok a régiók és országok, ahol alacsonyak a fizetések, ott a, az árak is alacsonyabbak, és, és ezért kettős hátrány éri a termelőket, és sokan elmennek közülük. És jogosan kérdezik, hogy hogyha sokkal alacsonyabb a támogatás is, meg az árbevétel is, akkor hogyan fogunk mi fölzárkózni? Ami a mezőgazdaság, nemzetközi mezőgazdaságot illeti, általában a kereskedők nyúlják le a hansznot, és nem szívesen osztoznak ezen magukkal a termelőkkel. A mezőgazdas, a kereskedelmi szerződéseknek nem kéne kitérni, a kereskedelem profitjának korlátozására is, elnök. Jó kérdés volt. Nos, azt kezdtem az előbb kérdezni, hogy differenciált a helyzet Európában, észak, dél, kelet, nyugat, vidék, város, a klíma, nagyon sok minden megosztja a mezőgazdasági termelőket, a modernizálási szint, a szocialista struktúrák megmaradása adott esetben. Nos, tehát bármi is legyen ez, de sok ilyen szempont van hogyan lehet az eszközöket úgy alakítani, hogy mindenhol maga a mezőgazdasági tevékenység kapja támogatást közvetlenebbül a sok-sok különbözőség ellenére. Hogan biztos úr arra utalt legutóbb, amikor itt járt, hogy az Unió a fő célokat, elveket, értékeket írja elő, a kereteket adja, és a tagállamoknak kell a végrehajtásról gondoskodni, a célok eléréséről. A regionális különbségeket ugye ezen a szinten lehet érvényesíteni állítólag. Ebből meríthetnénk is némi reményt, ha az így lenne tényleg. De vannak olyan régiók, ahol semmilyen saját eszköz egyszerűen nincs. És ezeket a területeket is jó lenne megőrizni a mezőgazdasági termelés szempontjából. Mit lehetne tenni értük, akik tényleg teljesen különböznek, nem kezelhetők a különbségeik. És jó volt ez a kérdés, az enyém is ezzel kapcsolatos, hogy az árbevételek és a támogatási összegek is kisebbek. Ha megnézzük, hogy mi van a tehát jobban meg kéne vizsgálni ezt a kérdést, ami pedig a növény és állatbetegségeket illeti. Az EU gyakran csak reagál, de nem ö, teszünk eleget a megelőzésért. Többször a saját intézkedéseink miatt ö, tettünk be magunknak. Például az orosz ö, bolykott kapcsán. Azt láttuk, hogy bezárult az orosz piac előttünk, és nem lesz könnyű ezt újra megnyitni, még hogyha egyszer valaha el is jutunk oda, hogy enyhülnek a szankciók tényleg szükség volt erre? A politikai erőfitattatás is a mezőgazdasági termelők szenvedték meg. Piacaik elvesztésével fizettek érte. És most már nem is szorul rá Oroszország az európai termékekre, megszerezte magának a beszerzés máshonnan. Magunknak tettünk be. Erről mit gondol? Miniszter úr. Köszönöm a szót. Valóban Köszönöm szépen az elnök a kérdéseket. Igaz, hogy a bolgár elnökség egy rendkívüli pillanatban indul. A közös gazdaság, mezőgazdaságpolitika, a kap szempontjából is. A, az utánunk következő osztrák és román elnökség is nagyon fontos, hogy folytassa a megkezdett kérdéseket, témákat, és véglegesítse azokat. Ezért szeretnénk egy világos menetrendet. Nem akarjuk ugyanis, hogy elmaradjunk. Arra van szükség, hogy a vitát jól megszervezzük, megfelelő tempóban folytassuk le, legyenek nyilvános konzultációk, bizottsági közlemények, és mindez időben. Meg kell beszéljük az alapelveket, amit a bizottsági közlemény tartalmaz. Nem véletlen az sem, hogy ezeket a kérdéseket most vetik fel, hogy lesz-e újraállamosítás, vagy a nemzeti szintekre visszavitel, a szubszidiaritást hogyan értelmezzük. Hadd mondjam el személyes véleményem, a következő 16 hónap, ami a választásokig még hátra van, véglegesíteni kell a több éves pénzügyi kereteket és a kap jogszabályt. Ha nem, ha nem sikerül véglegesíteni, befejezni a munkát a kérdésekben addigra, ami ugye két év, akkor újra kell az egészet megint előről kezdjük. Igaz, hogy pénzügyminiszter is voltam, és tudom, hogy nem megvalósítható tehát egyszerűen nem szabad párhuzamosságokat megengedni. Nagyon sok régiója a világnak rendkívül gyorsan fejlődik, persze nem a mi szabályaink szerint, különböző jogokat, ezek között az emberi jogokat is sértik, ami talán még inkább arra ösztönöz minket, hogy keményen dolgozzunk, mind a jogszabály, mind a több éves pénzügyi keret kidolgozásában. Említették, hogy aki a pénzt adja, annál a hatalom. Hát ez így van, ez mindig is így volt. És az sem véletlen, hogy arról beszélünk, hogy a költségvetési befizetéseket növeljük, különösen a várható deficitek miatt a Brexit miatt, és a, az olyan intézkedések miatt is, amelyek a biztonsággal és migrációval kapcsolatban áll, merültek fel. Ezekre az intézkedésekre szükség van. Az Európai Unió legnagyobb területe, a kohéziós és a kap területek így csökkentett költségvetéssel dolgoznak, ezért kellett a prioritásainkon változtatni. Néhány nappal ezelőtt Berlinben tárgyaltak a miniszterek, és nagyobb befizetéseket javasoltunk, kértünk. A kollégák, beleértve a német tartományok vezetőit is, illetve mezőgazdasági minisztereit is, mindenki úgy gondolja, hogy a megfelelő finanszírozási szint fenntartása érdekében a kapnál a befizetéseket növelni kell, még akkor is, hogyha lesznek csökkentések, megszorítások, akkor sem szabad, hogy az a versenyképesség csökkenését az európai termékek világpiacon való versenyképességének csökkentését eredményezzék. A mezőgazdasági projekt Európában azt jelenti, hogy a legjobb minőséget termeljük, ami iránt igen sok piacon is jelentős igény van a világ minden pontján. Így a finanszírozás döntő. Nem engedhetjük meg, nem tűnhetünk mi magunk, de azzal, hogy megnyitjuk a vitát a miniszterek tanácsában, és kijelentjük, hogy mindez milyen fontos, ezzel már előre tudunk lépni. Természetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a tárgyalások nyilvánosan folyjanak. Dovan úr kérdezte, hogy a következtetésekben milyen kérdéseket veszünk be. Nos, nézzük, meg kell várni, hogy mit hoznak a tárgyalások. Természetesen vannak olyan kérdések, amelyekben a zöme a tagállamoknak egyetért, aztán vannak érzékenyebb kérdések, mint a, a plafon, a kohézió. Valóban az újabb tagállamok Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy a finanszírozással kapcsolatban a különböző társfinanszírozások tekintetében vannak olyan országok, amelyek még el vannak maradva. Ezen változtatni kell, mert ha nem, akkor növekszenek az egyenlőtlenségek. A közvetlen kifizetések eh, támogatása nem hasonlítható a szomszédos tagállamok szintjéhez. Ezért tartjuk olyan fontosnak, hogy erről beszéljünk, amint lehet mi hamarabb. Márciusig legkésőbb egyértelmű jelet kell tudnunk küldeni minden európai intézménynek, Európai Parlamentnek és a bizottságnak, arról, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Ha a, követ, a kap költségvetését csökkentik, akkor az azt jelenteni, hogy nagyon alaposan meg kellene vizsgálni, hogy milyen hatása lesz ennek a gazdákra a különböző területeken. Ugye a dolgok változnak, és eltérnek a különböző ágazatokban. A marha, tejtermék, gabona, de akárhol is, és akármit is teszünk, mindig lesz olyan ágazat, amelynek kevesebb jut aminek gazdasági és politikai problémái is lehetnek egy-egy tagállamban. Egy ilyen elemzést nagyon nehéz elkészíteni, de meg kell tenni. Dolgozni kell rajta, mégpedig a kapköltségvetési tárgyalásainak során. Ezek nagyon érzékeny kérdések ugyanúgy, mint például a, a plafon, a legmagasabb határérték meghozása. A bizottsági kommunikáció csak érinti. Ezt a kérdést nem részletezi. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem is akarják, mert azt mondják, hogy hogy eh, egyetlen kedvezményezett eh, van csak, és a, a a plafon meghúzásánál nem lehet megfelelően finanszírozni. Bulgáriában úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk a, a, a felső korlátot a, a különböző gazdák közti nagyobb egyenlőség érdekében. Úgyhogy, de a vita továbbra is folytatódik, hogy vajon ez a felső határérték ez kötelező lesz-e, vagy minden tagország külön döntést hozhat, ezt még majd ki kell várjuk. Ezt a vitát le kell, hogy folytassuk. Nem akarunk persze kapkodni, de szeretnénk egyértelműen az Európai Bizottság előtt kijelenteni, hogy mik az álláspontok, és eh, tisztában vagyunk azzal, hogy, és teljesen egyértelmű álláspontot akarunk. A véglegesítés májusban, májusra várható a plenárison, és ezzel tulajdonképpen a véleményeket is be tudjuk addig gyűjteni. Nagyon fontos, mielőtt a jogalkotási tervezetet véglegesítjük. Most pedig, ha lehet, akkor a, talán a legérzékenyebb kérdésre térnék át a szubszidiaritás és a nemzeti szintre való visszavitel. Én magam úgy gondolom, hogy erre nem kerül sor. A kapot nem fogják újra nemzeti szintre vinni. Különböző tagállamok képviselőivel beszéltem, és mindannyian ragaszkodunk a közös, világos közös szabályokhoz, a közös keretekhez. Ezért beszélünk például a tehát ezért is hívjuk ezt közös agrárpolitikának. A közös keretet lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy bizonyos területeket finanszírozzunk, közös, szigorú szagályok alapján. De, de ezeket a szabályokat egy picit enyhíteni kellene, hogy kevésbé bürokratikusak legyenek. Persze ez nem jelenti azt, hogy túllazítjuk őket, és eh, a finanszírozás eh, szigorú kritériumait eh, feloldanánk. Nem egyszerűsítést jelent, inkább a jogalkotási javaslatok további egyszerűsítését. A szubszidiaritásról és a a nemzeti szintre való levitelről a jövő hétfőn szeretnénk beszélni a tanácsban. De van egy másik terület is, a bizottsági munka során a stratégiai terv, amiben az új, a nemzeti, hat, újra nemzeti hatáskörbe vonás kérdését fogjuk megtárgyalni. Tudom, hogy már volt vita a mezőgazdasági szakbizottságban arról, hogy a stratégiai terv mit tartalmazzon. A stratégiai terv célkitűzései nem egyes tagállami célok, hanem a nemzeti célokat a közös európai politikába kell integrálni. A vidéki területek, azok fejlődése egy másik fontos kérdés, különösen akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi, hogy eh, mi marad meg az első és második pillérben. De ez a beruházásokat is eh, jelenti, arról is beszélni kell, hiszen a beruházások a támogatások eh, részét képezik, vagy legalábbis így kell tekinteni rájuk. Bizonyos országokban a mezőgazdasági a hegyvidéki mezőgazdasági területek rendkívül ne, nehezek, nehéz körülményeket jelentenek. Itt más támogatásra van szükség, ez továbbra is fontos számunkra. Így próbáljuk segíteni az érzékeny területeket. Ma reggel, ma délelőtt már feltettek nekem több kérdést, mégpedig arról, hogy a mezőgazdasági ágazatban nagyon gyakori a csőd. Tudjuk, hogy a piacok nem ismernek könyörületet. A mezőgazdaságpolitikának tehát bizonyos olyan intézkedéseket is tartalmazni kell, és ezért, ami a különböző finanszírozást teszi lehetővé, ezért vannak különböző finanszírozási formáink. A zöld állattartás Nos, ez is egy érzékeny kérdés. Olyan intézkedések ezek, amelyeken tovább kell dolgoznunk, ugyanúgy, mint például a szerves gazdálkodás. Voltak olyan, vannak olyan tagállamok, amelyeknek elegük lett ebből, és úgy mondták, hogy már három éve foglalkozunk ezzel, és már még mindig nem jutunk a végére, pedig nagyon fontos, hogy jelezzük a kap költségvetését. Sok különböző technikai kérdést kell megoldani ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy a közös dokumentum majd elég jó lesz ahhoz, hogy mindenki el tudja fogadni. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Ez is nagyon fontos kérdés. Érdekesnek is tartom, megjegyzem. Azonnal elkezdünk tárgyalni róla. Április végén lesz, május elején lesz majd aktuális meg kell próbálni megvédeni azokat, akik kicsik, elesettebbek, és amely, akik gyakran az is sújt, hogy a nagyobb egységek nem fizetik ki őket. Gyakran a rendszernek, a nagykereskedelmi rendszernek az áldozatává válnak. Igaz persze, hogy szerződésben dolgoznak, de vannak olyan felvásárlók, akik egyszerűen nem akarnak aláírni szerződést. Bulgáriában például ez is gyakran előfordul, hogy úgy fizetjük a gazdákat, azokat a gazdákat eh, fizetjük, akik szerződés nélkül dolgoznak. Egyszerűen csak jönnek és mondják, hogy eh, nem kaptam számlát, megpróbáljuk őket ilyenkor rábeszélni, hogy igenis az adóhatóságokhoz forduljanak ilyen helyzetben. De a döntőbírósági testületek is nagyon fontosak. Ezek és az egyéb bíróságok önmagukban persze nem elegendők, És így már el is jutottunk a forrás elosztáshoz, jövedelem elosztáshoz. Akkor, amikor az egész lánc egészét nézzük vásárlók, termelők, végfelhasználók. Nagyon, nagyon érzékeny, finom egyensúlyaban kell ezeknek a piaci viszonyoknak állni. Érdekes lesz majd, hogy a, a jogszabálytervezet, a javaslat milyen lesz, mindent meg kell tegyünk természetesen annak érdekében, hogy a lehető legjobb legyen, és a vita folytatható legyen a következő Európai Parlament részéről is. Akkor most nézzük a belső piacot és az ár monitoringot. Az Európai Bizottság és a Megfigyelő Központ feladata ez. A mi dolgunk az az, hogy ezeket az információkat rendszeresen a miniszter tanácsban is elmondjuk, csak így lehet a különböző témákat ezekben az esetekben is megtárgyalni. A cukrot említették, a tejpor kérdését, Az ilyen tartalékok felhasználásának van egy, illetve kivezetésének van egy olyan formája, amivel megfelelően egyensúlyban lehet tartani a piacot. Megnéztem a tavalyi számokat, és elmondhatom, hogy megfigyelhető, hogy az európai export fejlődött, és az árstabilitás is javult világszinten. Végül pedig a nemzetközi és kétoldalú tárgyalásokról szeretnék beszélni. Mercosur igaz, hogy ennek mindig van egy-egy politikai eleme. Ez minden kereskedelmi tárgyalásban így van, a latin-amerikai országok más világrészen nem kötöttek ilyen megállapodást, és ezért ez nagyon fontos. Így lehet ezeken az országokban egyáltalán korlátozások mentén, illetve szabályok mentén üzletelni. De ami most korog, kockán forog, az az európai mezőgazdaság. Kétségtelen, hogy minden termékeknek meg kell felelnie az európai eh, minőségi normáknak, ellenőrizni is kell a termékeket. De a marha hús eh, kapcsolatban eh, már látjuk, hogy rengeteg kiváló minőségű terméket előállító gyárt termelő van, és ezek jelentős versenyt fognak majd támasztani. Tudjuk, hogy lezártuk a tárgyalásokat tíz napja, nem igazán pozitív eredménnyel. Valami hasonló igaz Mexikóra is. Ezért a tanács rendszeresen kért tájékoztatást ezekről az érzékeny kérdésekről az érintett tagországoktól is, és mi is tájékoztatjuk őket. Ami az éghajlatváltozást illeti, és a környezetet. Valóban ezeket mind figyelembe kell venni akkor, amikor a gazdák szerveződnek, hiszen őket érinti az éghajlatváltás, és a mezőgazdaság jelentős mértékben befolyásolja a természeti erőforrásokat és a környezetet szeretnék további részletekről is tárgyalni. Rusia вече в сегашното си състояние. Ukrajna kérdését is felvetettétek. Oroszországgal kapcsolatban Oroszországnak nem érdeke az Ukrajnával való megállapodás. Rengeteg beruházásuk volt már különböző ágazatban. Hogyha megnyitják a piacot, az európai termékek számára, amelyek nagyon jó minőségűek, akkor befektetésre lesz szükségük, hiszen egyébként bankcsőd fenyegeti őket. Ezért a szankciókat nem igazán a mezőgazdasággal kapcsolatos okokból vezették be. Oroszország meghozta a saját döntését. Európában viszont így túltermelés alakult ki. York. Ön említette, hogy milyen lehetséges megoldásokat látunk. Valóban látunk megoldásokat, az innovációra kell koncentrálni. És csökkenteni is lehet a káros hatásokat bizonyos gyakorlatokkal a mezőgazdaságban. Szerintem figyelembe kell venni az élelmiszerbiztonság kérdéseit. Ugyanakkor az is igaz, hogy az állatállomány fenntartása, a kérődzőkkel kapcsolatos gazdálkodás befolyásolja a klímát. Egy másik, másik fontos téma az állatjólét. Miller asszony és más felszólalók is említették a szállítást. Az Európai Bizottság szolgálatainak a feladata, hogy ellenőrizzék a vágóhídi tevékenységet az Európai Unióban. Olyan országokban továbbá, amelyekkel bizonyos megállapodásokat kötött az Európai Unió. Törökország ilyen ország. Hogyha problémák merülnek föl, akkor a hatóságokkal ezt közölnünk kell. Az állatok szállítása rendkívül fontos tevékenység Törökországgal kapcsolatban. Törökország nagy piac, sőt viszont eladóként is fellép állat termékek tekintetében az arab világ felé. Ezért számunkra fontos lenne, hogy úgy ne exportáljunk élő állatot Törökországba, hogy azokat ott vágják le, és utána visszaküldik Európába, vagyis újra importálnánk ugyanezt a terméket. Nagyon fontos az állategészségügyi kérdése Törökország esetében, amikor arról beszélünk, hogy szigorú ellenőrzésekre van szükség a növényvédőszerek területén. Ez is egy olyan kérdés, amely érinti Törökországot. Törökország nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt exportál Európába. Nagyon sok ellenőrzést végünk, végzünk a határon. Lehetőségünk van arra, hogy akár a termékek 100%-át ellenőrizzük. Minden esetre a dokumentációt is nagyon szigorúan ellenőrizzük. Az állatjóléttel kapcsolatban lesz egy konferencia április 24-én Szófiában. Minden hatóság, amely a témával foglalkozik, meghívást fog kapni. Aztán a vadon élő állatok témája. Ma délelőtt is beszéltünk már erről a kérdésről. Tervezünk egy konferenciát Bulgáriában, és lengyel kollégáink pedig a jövő héten szerveznek egy konferenciát erről. Elemezni fogjuk horizontális módon a problémákat. Az állatek, egészségügyi kérdések közül nagyon sok, például a sertéspest is érinti a vadon élő állatokat is, és más járványok is, például a madárok, a madárbetegségek is. Nagyon gyakran ezeket a betegségeket sokszor a vándormadarak terjesztik. Fontos, hogy amikor ilyen járvány kockázata fölmerül, akkor be kell fogni a madarakat, és egy meghatározó területen kell tartani ezeket. A antimikrobiális rezisztencia is egy nagyon fontos kérdés. 2017. júniusban az Európai Bizottság elfogadott egy egészségügyi tervet államoknak saját hatáskörükben a terve kapcsolatos intézkedéseket el kell fogadniuk. A bolgár elnökség tovább dolgozik ezen a témán, tárgyalásokat fog folytatni a jogalkotási csomagról. az állatgyógyszerek területén is. Nagyon fontos ez a kérdés az antimikrobiális rezisztencia témája tekintetében is. A fehérje stratégia tekintetében. A bolgár elnökség nagyra értékeli azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Parlamentet meg ezen a területen saját kezdeményezésű jelentést várunk erről a témáról. Hamarosan ez elkészül. Egyértelmű, hogy az Európai Unióban a magas fehérje tartalmú növények a teljes termelés 5%-át képviselik. Nekov úr felvetett néhány kérdést, amik konkrét bolgár témákhoz kapcsolódnak. Esetleg majd két oldalúan fogjuk ezeket a kérdéseket tisztázni. Köszönöm szépen a figyelmet! Nem akartam mondani, hogy fejezze be a hozzászólását. Nem kértem azt, hogy azonnal fejezze be a válaszadást, csak jelezni akartam, hogy hamarosan örülnénk, hogyha befejezni a válaszadást. Ha gondolja, akkor folytassa a válaszadást, én nem vagyok diktátor. Egyszerűen csak azt akartam jelezni, hogy hamarosan letelik az időnk. Ha még szeretne valamit mondani, akkor mondja el. Kérem. Mikrofonon kívül. jeśli by były jakieś pytanie jeszcze ze strony państwa. Ha még további kérdéseket szeretnének föltenni a miniszter úrnak, akkor kérem, tegyék ezt meg. Nem, nincs több kérdés. Rendben, majdnem két órát szántunk erre a témára. Jelentős volt a részvétel itt a teremben. Nagyon jó válaszokat kaptunk miniszter úrtól, minden kérdésre reagált. Úgy gondolom, ha nincs több kérdés, akkor ezt a témát le is zárhatjuk. Köszönöm szépen, miniszter úr, és minden jót kívánunk. Ha önök sikeresek, akkor mi is sikeresek leszünk, és együtt, közösen el fogjuk érni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk. Nagyon ambiciózus az elnökség, érdekes időszakot élünk. Ön és az ön csapata nagy befolyást fognak gyakorolni arra, hogy a következő kap hogyan fog alakulni. Ez nem mindig igaz, nem minden elnökségre igaz. Tessék öné a szó за, за изслушването, за търпението. Köszönöm, és itt a meghallgatás végén szeretném megköszönni, hogy meghallgattak. Szeretném arról biztosítani önöket, hogy mostantól a következő hónapokban a szakembereim és jó magam is az önök rendelkezésére állunk. Még egy kérdést nem tárgyaltunk ki, az egyik a, az a Brexit, és még egy van, ez pedig a megújuló energiaforrások témája. A tanácsban nem mi vagyunk a vezetői ennek a témának, hiszen az energiaügyi miniszterek fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen még egyszer, és sok sikert kívánok mindenkinek. Jesteśmy pod wrażeniem bardzo szerokiego spojrzenia. Köszönjük szépen, és nagyon tetszett az ön válaszadása. Köszönjük. Się składa, że dzisiaj jeszcze mamy dwa punkty. Miniszter úr, két téma áll előttünk. Az egyik tájékoztatás, az Európai Számvevőszék vidékfejlesztési munkájáról, konkrétabb példák, konkrétabb eredmények érdekében. Wojciechowski úr fog beszélni erről a témáról. A második téma pedig a bizottság közleményéhez kapcsolódik. November 29-én adott ki egy közleményt a bizottság. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok! az elnökségi munkához. Köszönöm. If you, if you have uh, the logistic uh, problems, uh, for me. Okay, I will organize everything. Thank okay. Thank you. Thank you. Jak Państwo wiecie, wymiana poglądów była bardzo bogata. Ahogy mondtam, nagyon fontos, érdekes cserét folytatunk most, a koordinátorok ülésén is, és most is, és most Wojciechowski urat kérem. Ő meghallgatta a miniszter úr válaszait, beszámolóját, és most szeretném megkérni, hogy üljön le itt mellettem, fontos kérdésről lesz most szó. Együtt dolgoztunk már a múltban is, nagyon jól megértjük egymást. Főleg olyan témák területén, amelyekkel mind a ketten foglalkozunk. Fontos ez a jelentés, mert sokat beszélünk az első és második pillér kapcsolatáról. Van, aki csak az egyik pilláról, pilléről beszél, van, aki csak a másik pilléről beszél. Úgy gondolom, hogy itt fontos, hogy megtartsuk az egyensúlyt, főleg az egyes módosításokkal kapcsolatban. Ezért szeretném átadni a szót Wojciechowski úrnak, kérem, hogy tartsa meg a prezentációját. És amikor azt látjuk, hogy már kevés az idő, akkor majd meg fogom kérni, hogy kicsit gyorsabban haladjon a témájával. Kicsit kevesebb, mint kettő órára rendelkezésre, már átadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt szakbizottsági tagok, európai parlamenti képviselők. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy megadták a lehetőséget számomra, hogy bemutassam itt. Remélem önök számára érdekes külön jelentésünket, az Európai Számövőszék jelentéséről van szó tavaly novemberben adtuk közé. A címe vidékfejlesztési programozás, egyszerűsítésre és eredményközpontú közelítésre van szükség. Bemutatom ezt a témát egy prezentációs segítségével, talán ez hasznos lesz önöknek. Először is. Nagyon jól tudjuk itt, akik a teremben ülünk, hogy mennyire fontos a vidékfejlesztési támogatás. 100 milliárd euróról van szó, 7 évre vonatkozóan, évente ez körülbelül 17 milliárdot jelent itt a képen. Láthatnak egy összehasonlítást a vidékfejlesztés, gyakorlatilag az első és a második pillér közti összehasonlítást láthatják, tehát a vidékfejlesztési támogatás az évente 15 milliárd eurós körülbelül Kik a legnagyobb kedvezményezetei? Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Spanyolország és Románia. A tervezési folyamatot nemzeti szinten szervezük, és régiós szinten néhány tagállamban. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jó tervezés kulcsfontosságú a siker és a hatékonyság szempontjából a vidékfejlesztési programoknál. Megvizsgáltunk 12 projektet az összes 118-ból nemzeti és régiós szinten, tehát ezekből 12-t vizsgáltunk, auditáltunk, lengyel, román, görög, olasz kampányai régióbeli, osztrák, illetve Németországban Baden-Württembergi, Franciaországban Loráni, Belgiumban Valon, írországi, és nem közvetlenül, de a bizottsági anyagokat használva az angol és a dán RDP-ket is auditáltuk. És elnézést, La Rioja eh, régiót is eh, auditáltuk Spanyolországban. Mik voltak az audit kérdések? A teljesítményre való koncentrálás tükrözi a jogalkotási keret, a jobb eredményekhez hozzájárultak az RDP-k, és a tervezési folyamatot a bizottság hogyan kezelte. Mik a fő következtetéseink? A következtetések ezek. Az RDP-k túl általánosak voltak. Túl hosszúak, túl komplexek. A tervezési eljárás folyamat hosszadalmas volt. Sokszor uh, az RDP-ket túl későn fogadták el, és uh, nem eléggé koncentráltak az eredményekre. Túl általánosak az RDP-k, az igényeket túlságosan általánosan írták le, az intézkedések a cselekvésre és nem az eredményekre koncentráltak. Nehéz volt értékelni, hogy az igényeknek az intézkedések megfeleltek el. A jelentésünkben csak illusztrációkat mutatunk be, tehát ez abszolút nem kritikálja ezeknek a tagállamoknak, így csak példákat jelölünk ezek a problémák mindegyik eh, vizsgált RDP-nél felmerültek. Romániában például a vidéki területen a munkahelyek eh, növelése, diversifikációja. Ez egy általános igény, és nem egy pontos megfogalmazás véleményünk szerint. A lengyel RDP-nél biodiversifikáció helyreállítása és őrzése, Natura 2000-esek eh, és egyéb természetvédelmi területek területén Írország jól célzott és személyre szabott mezőgazdasági környezetvédelmi keretek. Ezeket túl általános megfogalmazásoknak értekeltük mi. Ez egy nagyon érdekes kérdés az önök számára. Túl hosszú és túl komplexek a dokumentációk. Ez a személyes tapasztalatom is volt ebben a szakbizottságban. Részt vettem az Európai Parlamenti képviselőként ezen a vitán, a közös agrárpolitikában egyszerűsítésre van szükségünk. Itt összehasonlítjuk az erdőpék méretét pénzügyi időszakok szerint 2014-2020-as, tehát a korábbi időszak, a 2007-2013-as időszak. Az összes RDP-nél, mindegyiknél az időszak majdnem kétszer hosszabb, mint korábban. Egy kivétel van csak Írország, az ír eh, RDP-k a legrövidebbek, és a korábbiakhoz képest egy oldala rövidebbek. Ezek többsége, most eh, nem látom jól itt a kivetítőt. Mindegy, önök látják itt a képen az adatokat. Például Olaszország, kampánya a régió, az RDP a 2007-2013-as tervezési időszakban 422 oldalas volt, most pedig több mint 1000 oldalas. És más tagállamoknál is hasonló adatokat látunk, kivéve Írországot, ahol egy oldalra lövidebb lett a szöveg. Az a megfigyelésünk, hogy az Európai Bizottság túl sokat kér a tagállamoktól, a régióktól, az RDP-k előkészítése során. Túl sokat kérnek. Nagyon sok érdekes adat áll rendelkezésünkre, nagyon sok, nagyon érdekes adatot találunk ezekben az RDP-kben, de ezek inkább elvi vitákhoz hasznosak, és nem pedig a gazdák számára. Ez a mi véleményünk, megfigyelésünk. Ez egy fontos megállapítás. Ez egy következő kép, gyakorlatilag ugyanarról a problémáról ugyanazt mutatja. Természetesen mi javasoljuk az egyszerűsítést az RDP kontextusa tekintetében, az előírások csökkentését is javasoljuk, ez az egyik legfontosabb ajánlása a jelentésünknek. Következő nagyon fontos kérdés a programozási tervezés túl hosszú volt. És uh, hölgyeim és uraim, mutatnék egy képet. Ez mutatja, hogy milyen hosszú volt az RDP elfogadásának az időszaka, kezdve az első tervezett Európai Bizottsághoz történő elküldésétől, ugye vagy a tagállam, vagy a régió küldi be a dokumentumokat a bizottsághoz majdnem egy év, 11 és fél hónapot vett igénybe. Ez volt az átlagos, átlagosan szükséges idő. Néhány tagállam esetén ez kevesebb volt, de nagyon hosszú a folyamat. Ez egy nagyon fontos kép. Összehasonlítjuk ezen a képen, ezen az ábrán az RDP elfogadásának a folyamatát, a 2007-2013-as időszakban, tehát a jogalkotási időszak 2004-ben indult, és minden készen állt 2007 elejére. A jelenlegi pénzügyi időszakban a bizottsági végrehajtási rendeletet 2014-ben fogadták el, júliusban, tehát hat hónappal a pénzügyi időszak kezdete után. Ez egy nagyon fontos információ. Összehasonlítjuk a RDP-s kiadásokat a pénzügyi időszakból eltelt négy évet követően. Tehát mi volt a helyzet 2007-2013-ban? A 2010 végén, tehát amikor az időszakban már négy év eltelt, akkor már 29%-os volt a teljesítés, az elköltés, és 71%-ot még nem költöttünk el. Ebben az időszakban pedig, tehát ugyanígy csak 21% került elköltésre, tehát 21 és 79 az arány most. Itt pedig az abszorciót látjuk 2010 végén. Így hasonlítjuk össze a két tervezési időszakot. 2010 végén, tehát itt megint a pénzügyi időszak kezdetét követően négy évvel, Kettő olyan tagállam van, ahol több mint 50%-os volt a felvétel, Írország és Luxemburg ez a két ország, és 15% alatt semmelyik tagállam sem volt. És a 2017-ben pedig mi a helyzet? Egy tagállamnak sincs több, mint 50%-a, Finnország a vezető 43%-a, Írország a következő. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a ír ldp voltak a legrövidebbek, tehát Írország itt második helyen van. Persze ez nem egy sorrend, csak egy helyzet elalkotott kép, tehát ugyanakkor hat olyan tagállam van, ahol a abszorció 15% alatt van. Mit javaslunk a bizottságnak? Készítsék el a jogalkotási javaslatukat a vidékfejlesztés területén megfelelő időben azért, hogy a következő tervezési időszakra ez már elfogadásra kerüljön. És az utolsó következtetése a jelentésünknek, illetve az utolsó probléma, amit jelzünk a jelentésünkben, az RDP-k nem eléggé koncentráltak az eredményekre. És most szeretném elmondani, ugye a jelentésben jó példákat is adunk arra, hogy ezt a problémát megmagyarázzuk. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt egy tavaly júliusban bemutatott jelentésre utalunk a fiatal gazdákról. A fiatal gazdák a 2007-2013-as pénzügyi időszakban több mint 3 milliárd eurót, 3,2 milliárd eurót költöttek el. És ez az alsó diagram mutatja, hogy a tagállamokban milyen arányban csökkent a fiatal gazdák száma. Két tagállam kivetelével ez Szlovénia és Románia. Ezekben az országokban a fiatal gazdák száma növekedett, a többi tagállamban viszont csökkent, és szeretném ezt is hangsúlyozni. Ugyanez a probléma érvényes a gazdálkodási területre vonatkozóan, tehát hogy hány hektárt használnak munkának meg fiatal gazdák, 57,7%-ot ez az arány 2005-ben, és 2013-ban 51,9%-ra csökkent ez. Vagyis nincs generációs megújulás, nincsenek valós eredményei ennek a támogatásnak. Végül ez az ábra, ez a táblázat mutatja a problémát. Csak kettő olyan tagállam van, ahol a fiatal gazdák több mint 10%-át képviseli a gazdáknak, 35 év alattiakról van szó, Ausztria és Lengyelország ez a két ország, és csak három olyan tagállam van, ahol a legidősebb gazdák 65 év fölöttiek, Tehát, hogy az, ezek aránya 10% alatt van Németország, Ausztria és Lengyelország esetében, viszont nagyon sok, a legtöbb tagállamban az összes gazdának több mint egyharmada 65 év fölötti. Fontos, ezzel mutatjuk be a problémát, hogy a tervezésnek milyen gyakorlati következményei vannak, és milyenek az eredményei. Két példát mutatunk itt be. Lengyelországból és Olaszországból ez nem kritika a tagállamok irányában. Itt a koncepciót, a támogatás elveit kritizáljuk. Lengyelországban voltak fiatal gazdák, akik három 300 hektáros területen rendelkeztek, és évente 100 ezer eurót kaptak, és plusz még ezer eurót is fiatal gazdaként. Most mi a hatása ennek a generációs megújulásnak? Semmi értelme, nincs semmilyen kapcsolat. Nem, nincs generációváltás Lengyelországban. A második eset Olaszország, egy társaság azért kapott fiatal gazda támogatást, mert egy 16%-ot képviselő részvényes fiatal gazda volt, és így 8000 eurót kapott a társaság. De ennek semmilyen hatása nincs a generációváltásra, ezek csak véletlen esetek. Végül szeretném elmondani, hogy ide márciusban előkészítjük, elkészítjük a dokumentumokat a bizottsági javaslatról a kap jövőjére vonatkozóan. Tulajdonképpen összegyűjtjük a megjegyzéseinket az Európai Bizottsági ajánlással kapcsolatban, a következtetéseink, a jelentéseink és az ajánlásaink képzik majd az alapját ennek a dokumentumnak. Azért szeretném elmondani, hogy drámai helyzetet mutatnak az adatok. Az elmúlt évtizedben 4 millió gazdaságot veszettünk el, majdnem 20 millió hektárt veszítettünk el a megművelésből, majdnem 20 millió hektárt, és a gazdák populációja öregszik, ez problémás, ahogy mutattam. Továbbá komplex az európai mezőgazdasági politika, ez nagy kihívást jelent az európai politikusok számára, és különösen az európai parlament számára megoldást kell keresni, megoldást kell találni azért, hogy javulhasson a kap a jövőben. A prezentációm elején mutatta, mondtam, és szeretném most is elmondani, az Európai Unióban új közös agrárpolitikát kell kialakítanunk, amelynek hosszú távú elképzelései vannak. Tehát ne csak 7 évre tervezünk, hanem esetleg 27 évre mindenképpen szükség van arra, hogy erről megkezdjük a vitát, esetleg a bolgár elnökség ideje megfelelő időszakot biztosít erre, hogy megkezdjük ezt a vitát. Hogyan tervezzük a közös agrárpolitikát hosszú távra? Mik az elvárásaink a jövőre? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen. Minden hivatalos nyelven elérhető a dokumentum. Egy-egy perces hozzászólásokra tudok csak lehetőséget adni. Kicsit megszorultunk az idővel a bolgár miniszterrel folytatott eszmecsere során. Tehát egy-egy percet kapnak a kollégák. Köszönöm szépen! a hatékonysága, illetve hatékonytalansága folyamatosak, és nincsen internet sem sok helyütt. És ez a versenyképesség szempontjából ez óriás. Mm. Le kell, hogy állítsam a felszólalást, röviden szólok föl. Pardon. Je voudrais d'abord remercier la Cour européenne donc de, de ce rapport. Köszönöm a jelentést. A bizottság közleményének az ismeretében úgy érzem, hogy ennek nagy a hasznossága. A bizottság szövegéből azonban kiderül, hogy ha megfelelő értékelését akarjuk adni a fellépéseknek, akkor hiányzanak a pontos mérőszámok, nem elég pontosak a célleírások. Aztán nem értem, hogy miért nem értékeljük a LEADER programot. a helyi gazdasági, szociális funkciók tekintetében nagyon fontos lenne látni, hogy milyen hosszú távú politizálásra lenne szükség. Finanszírozást, akkor még inkább megnehezítjük a régiók helyzetét, és nem tudják teljesíteni a programok feltételeit. Második kérdés, az egyszerűsítés amit önök igényel, és határidők. Egyetértek azzal, hogy először megoldást kell találni a vidékfejlesztésre, mielőtt a kap reformjáról beszélünk. De nem tartja azt jog... Mindenkit, és nagyon sokat javult az angol nyelvtudása, amióta utoljára találkoztunk, és gratulálok a szemvevőszék nyílt szívű jelentéséhez. Jó, hogy az Európai Unió hajlandó arra, túl hosszúak az időszakok, a határidőket nem tartják be, a döntéseket kényszer helyzetben hozzák. Nos, összességében azt mondhatjuk, hogy katasztrófa valósabb. Delano kolléga úr kap szót, köszönöm szépen az eljárások túl, túl bonyolultak, és végre ezt most belátja a bizottság is. vállalkozók életét. Köszönöm szépen, számvevőszék kíván-e erre vonatkozóan is országlebontásban értékelést írni. Szerintem Írországban nagy gond van a LIDER programmal. Ö, mintegy 10 és fél millió eurót költött, és ebből csak 120 ezer került. Sok baj van vele, és az ön ajánlásai, amit most utólag megfogalmazódnak, bizony jó lett volna, ha hamarabb jönnek, mert gondok vannak, és országonként is meg kéne vizsgálni, hogy miért értékes volt a jelentés. Ebből csak egy gondolatot emelnék ki. A fiatal gazdák támogatására vonatkozót generációváltáshoz sokkal több feltétel teljesülése is kell, de ha a környezetvédelmi, az állatvédelmi és egyéb szabályok tömkelegében nem jó ez a beszámoló. Múlt héten hasonló tartalmú előadást hallottam, csomag, amit ugye elfogadtunk. Mennyiben fog ezen változtatni? Azt reméljük, hogy fog, de erre még nincsen garanciánk és jó lenne a regionális jó lenne, hogyha a régiók, a tartományok több szabadságot kapnának a programozásban. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, és köszönöm a beszámolót. Valóban izgalmas kérdéseket vett föl, a jelentés, mindenképpen arra sarkalna minket, hogy most lépjünk. Szeretném hallani az ön véleményt arról, hogy vajon mi okozta ezt a fél éves késést, amiről ön is beszélt. Azért, mert menet közben esetleg új szempontok merültek fel és képtelenek voltak ezekhez időben alkalmazkodni? Attól tartok, erről van szó. Néha túl sokat várnak el a tagállamoktól, talán kevesebbet kéne elvárni. A fiatal gazdákról szólva pedig be kellett fejezni az előadónak a felszólalást. Köszönöm szépen a szót. Az átlagos abszorpciós arány a vidékfejlesztési programokban 24,4% volt. Egyes vidéki térségek haldoklanak, figyelem, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon rövid leszek. Tény. Nyugat-Európában egy gazda azt mondta, hogy 50 oldalt kell kitölteni, egy román gazda 100 oldalt kell, hogy kitöltsön az európai támogatáshoz. A túlzás sokba esünk most már. köszönöm sok során, évek során készültek a mezőgazdaságról. Ezek fontos dokumentumok, cselekvési kényszert írnának elő, A Brexit után újra felosztás lesz, ez még tovább bonyolítja a kérdéseket, és a legnagyobb hiba az lenne, hogy itt elkezdenénk takarékoskodni, de nem a jó helyeken. A jelentésből kiderül, hogy hol ö, szolgálnak jó célokat az európai pénzek, teremtenek hozzáadott értéket, mérhető eredményeket, és hol nem. Jó lenne, hogyha jövőben figyelembe vennénk ezt a beszámolót is, amikor a jövő agrárpolitikájában támogatásokat alakítunk ki. Ott kell támogatni, ahol hozzáadott érték keletkezik. És radikálisan. Hogy röviden, a lehető legrövidebben válaszoljon. Nem hallják a teremhangot. Okay, yeah, I think that's... Itt működik. A legtöbb ajánlás, amely eh, szempontunkból releváns, elfogadható. Különösen azért, mert eh, több területen van lehetőség fejlődésre. Erről szóló közlemény alapján, elsősorban annak érdekében, hogy egyszerűbb és eh, eredményorientáltabb formában tudjuk a jelentést majd összeállítani. Mindannyian látjuk, hogy túl bonyolult a jelenlegi fejezet, és egyszerűsíteni kell, könnyebb módozatokat kell. Szeretnék néhány említett kérdésre kitérni. Az egyik a programok késlekedése és jóváhagyási folyamata. A teljes folyamat mondjuk az elejétől nézve pillanattól számít, hogy a bizottság beterjeszti a javaslatát, az alapvető aktus jóváhagyásáig 12 hónappal hosszabb volt, mint korábban az együttdöntési eljárás van. Attól fogva, hogy az alapvető jogi aktust jóvá hagyták, és az utolsó rekedés, a jogalap kidolgozásában, illetve annak elfogadtatásában mégis sikerült a programok jóváhagyását hamarabb elfogadtatni. A másik dolog, tudnék reagálni, illetve a költési szintekre. Igaz az, hogy a legutóbbi periódushoz mérve van egy némi csökkenés még nem tartunk ott, ahol a legutóbbi periódusban időarányosan már elértünk. A többi ez a alappal, tehát a regionális fejlesztési, kohéziós és szociális alapokkal összehasonlítjuk, akkor azok még csak 8%-on vannak, és ben legalábbis a többi alaphoz képest, mert háromszor előrébb tartunk, mint ők. Még egy dolog, amire a figyelmüket ráirányítanám, és ami talán a végrehajtás jelenlegi helyzete. Szeretnék mutatók vannak, mi vagyunk az egyetlen, ahol EU szintű számításra van lehetőség. Volt nagyon sok más. Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt időszakban nem veszítettünk el mezőgazdasági területet. A 20 millió hektár terület, köszönöm, Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy nyomást gyakoroltam az idő miatt önnek, de talán Járosnak szeretnénk még lehetőséget adni, hogy ő is röviden hozzászóljon. Rendkívül pozitív véleményt hallottunk a jelentésünkről, ezt köszönöm. És az utolsó kérdés, a bizottsági tájékoztatás Ezt a bizottság akkor nem kérdőjelezte meg. Ami a mezőgazdasági hasznosítású területeket illeti, nos az 164 millió hektár volt 2005-ben, és 2013 az adatokat a jelentésben is eh, közöltük, és nem kérdőjelezte meg a bizottság. Azt szeretném mindenképp mindenek előtt mondani, hogy eh, nem a tagállamokat kritizáljuk, a régiókat, különösen nem azokat, akik az RDP-ket elkészítették. A regionális fek túl sokat vár el a tagállamoktól. Abszolút szükség van arra, hogy a követelményeket egyszerűsítse a bizottság. De a következő közös agrárpolitika időszakra már végig kell majd gondoljuk sokra, van szükség, és eh, egyszerűbb RFP-kre. Eh, a program folyamatot auditáltok, nem a programokat. De Flanagan és McCarthy a kérdésére kitérve, ezt a jelentést az írparlament parlament elé is terjesztem, az ottani mezőgazdasági szakbizottság elé, hogyha a LIDER programmal kapcsolatban bármi problémát jeleznek, akkor én most azt javaslom, hogy a legközelebbi auditban tényleg fejlesztési programok kés, késői jóváhagyása miért van. Az oka annak, hogy ugye megkezdtük már a jövő kap tárgyalásait a kettő szakban, mert ugye az alapoknak csak 21%-át költötték még el. Ez nem elég az értékeléshez. A hatékonyságot ebből nem tudjuk azért, hogy a legutóbbi időszakra vonatkozóan is már majd több információval rendelkezzünk. Tudom, hogy nincs időm elnök ezzel a kérdéssel. Köszönjük a magyarázatot, nagyon hasznos volt. És minden jót kívánunk. Remélem, hogy továbbra is kész segíteni munkánkat. Nék, nagyon szépen köszönöm. Tehát eszmecserét tartunk a mezőgazdaság. Az előadó a szakbizottságunk nevében. a KAP jövőjéről szóló bizottsági dokumentummal kapcsolatban, és nagy örömszág jogalkotási javaslatát beterjeszték. Ez azért is lenne, ész, ezért szerintem észszerű lenne, hogyha legkésőbb a júniusi plenárison, de el kell készítenem, viszonylag gyorsan mehetek. Néhány dolgot a jelentésről. Alapvetően ez a közös próbálja az új kihívásokat is figyelembe venni, mint például az megerősített fenntarthatóság, az éghajlatváltás, próbálja az új kihívásokat is figyelembe venni, mint például az megerősített fenntarthatóság, az éghajlatváltás, amely a legutóbbi reform óta igen fontos megállapodások is születtek. A párizsi a fokozott szubszidiaritás, én magam úgy gondolom, hogy bizonyos területeken van jelentősége, például az ellenőrzésre gondolva, vagy a programozásban, de azért figyelni is kéne, mert úgy gondolom, hogy csak a szubszidiaritással nem fogunk tudni egyszerűsítéseket. A, a tervezési időszakon belül és azon túl, és a különböző tagállamokban, abból is, ahonnan én jövök, az első pillér nemzeti eh, szabályozású, a második részben regionális, részben országos, akkor hogy hogyan lesz ebből egy összterv, ami az első pillér szempont, egészen biztos abban, hogy e, tényleg sikerül a kapot egyszerűsítenünk. Mindenképpen el kell kerüljük azt, hogy a szubszidiaritás, az erősebb szubszidiaritás a közös agrárpolitikát veszélyes a gazdáknak, mezőgazdasági alkalmazott. A gazdáknak, mezőgazdasági alkalmazottaknak sokkal rosszabb közigazgatással szembe, kelljen szembesülni. Nagyon érdekes ezen kívül még a eljárások. Már a, a teszt jelentésben a mai érvényes formában már megmondtuk, hogy, hogy keresztmegfelelés, önkéntes szabályozások szempontjából ez igen jó első lépés, aztán pedig a vidékfejlesztés igen, széles körben értelmezve, ott, ahol még vannak piaci hiányosságok, most ahol még piaci lehetőségek vannak, azokat meg kell tartani. Az elmúlt évben láttuk, hogy újra meg újra vannak válsághelyzetek a piac. A kockázatkezelésről van egy fejezet, de úgy gondolom, hogy az Omnibus keretében itt is hoztunk határozatokat, és nem hiszem, hogy a, az Omnibus után a kockázatkezeléssel kapcsolatban bármi újat kellene tennünk Tulajdonképpen ebben már benne van minden, amit akartunk tenni. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Szeretném szívből köszönteni a kollégákat egy részük. Az itteni kollégáknak emlékszik még a híres mezőgazdasági jelentésre, és nagyon sok gondolatot a gondolatukat már nem akarja adott esetben megosztani velünk, de jó, hogy itt van. Nos, nézzük. Az csatban is elmondanám, hogy egyetértek önnel, a kezdeményezésnek akkor van értelme, hogyha a bizottsági javaslat előtt leerősben is véglegesen el tudnánk fogadni a plenárison a szöveget. A lényeget tekintve úgy gondolom, hogy, a, hogy részletesebben kell foglalkoznunk a fenntarthatóság, a klímaváltozás kihívásaival, de be kell vezetni olyan elemeket is, mint például a fog... Ugye mindig megvédjük a támogatásokat, és keveset beszélünk a piackezelésről, pedig ez is fontos a gazdák számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr Dorfman. Kolléga, köszönöm a jelentést és az alapvetést. Erős legyen, az agrárköltségvetés, és emellett az is, hogy a közös belső piac ne sérüljön. Nem csak a kitermelők túlélési esélyeinek ö, a szem előtt tartása, Nyilván most még követnünk kell, hogy mi kell a megegyezéshez, hogy most a hektáronkénti is, hogy tudunk-e fiatal gazdák helyzetén segíteni. A közösségi agrárpolitika nem kivételes politika, hanem beleilleszkedik az EU alaprendszerébe, a szubszidiaritás is így érvényes rá, és a régióknak egyfelől valóban rugalmasságot kell adni, de azért, és németként is mondom ezt, arra is oda kell figyelni, hogy a fehérje növények szabályozása is bekerüljön a szövegbe. Pan poseł Zullo. Elnök úr. Ma a parlament vállalja, hogy egy első véleményt alakít ki a kapreforma kapcsolatban. Ahogy a kollégáim mondták, én is remélem, hogy a bizottság figyelembe fogja venni a mi véleményünket, hiszen súlyos hiba lenne, sőt intézményi visszaélés, hogyha nem vennék figyelembe a véleményünket. Először is lenne egy megjegyzésem a mérlegel kapcsolatban. Ötiger biztos úr nemrég bejelentette, hogy 10 milliárdos csökkentést fog elszenvedni a mezőgazdaság. Most, ha nem csökkentésről, hanem inkább megtakarításról kéne beszélni először is, úgyhogy esetleg elemezni kéne a alapok felhasználását, és inkább a felesleges kiadásokat kéne megszüntetni, viszont a szükséges kiadásokat vállalni kell. Még mindig gazdasági szempontból, hogyha a bizottság célja a konvergencia, a közvetlen kifizetések növelése a tagállamokban, ez a megközelítéssel nem tudok egyetérni, hiszen a szociális gazdasági háló Európában még nagyon sok eltérést mutat, és nem lenne helyes, ha erre felé lépnénk hiszen azokat a gazdákat sújtaná, amelyek olyan országban dolgoznak, ahol magasabb az vagy alapköltségek, a megélhetési költségek. Indikátorokat kéne használni, például egyfőre jutó jövedelem, azért, hogy elkerüljük azt, hogy tisztességtelen verseny alakuljon ki. A kifizetéseken túl a kisebb méretű gazdaságok támogatása fontos, amelyeknek nehezebb a piacra való kilépése. A tények azt mutatják, hogy egyre inkább a tulajdon és a termelés koncentrálódik, ami veszélyes iparosítást mutat a mezőgazdaságban. Modulálni kell a kifizetéseket, azokat a gazdaságokat kell támogatni, amelyek mást. Még egy megjegyzésem lenne a közleményben szereplő célokkal kapcsolatban, vagyis a vidéket a digitális világgal össze kell kapcsolni. Sokszor eh, elavultnak eh, tekintik a gazdaságot, a mezőgazdaságot pedig, pedig nagyon sok lehetőséget mutat az új technológiákkal és módszerekkel hogyha az egészségügyi és biztonsági szempontokat tiszteletben tartjuk, nagy előnyt jelenthet a ágazatban hatékonyabbá tudja tenni a termelést, a feldolgozást, a forgalmazást, de vonzóbbá is teszi ezt a szektort a fiatalok számára. Remélem, hogy ilyen rövid idő alatt sikerül megfelelő álláspontot kialakítanunk. Köszönöm. Igen, hát pontosan meghallgattuk az árnyék előadókat. Elnök úr. Dorfman kollégának is. Az alapvetését azt is, hogy a renanciák az ellenőrzések során kialakultak. Az utolsó agrárreform során sok területen már történt eleve renacionalizációjához, nem csak megfelelő finanszírozás kell, hanem megfelelő környezeti kiegészítés is, és ez egyes területeken érvényesül, sikerült más területeken nem. A renacionalizáció témához azt kell mondanom, hogy hogy ki akar, az a benyomásom, hogy a bizottság ki akar ö, ö, csúszni a felelősségvállalásból, és ez a fő motiváció, és szó sincs itt a, a termelők jövedelmének garantálásáról, ezt csak mondják. Ez nem sikerült ezzel a módszerrel, akkor most ezt így csináljuk, és akkor legalább nem a miénk a felelősség. Nagyszerű lesz Németországban, amikor majd a 16 tartománynak közös álláspontot kell elfogadni, ez nem fog működni Németországban. Igenis, az európai színnek és nekünk az európai parlamentnek is vállalnunk kell felelősséget. Nem a flexibilitás ellen beszélek, de az agrárpolitika felelőssége továbbra is Brüsszelben marad. És maradjon is. A reformoknak azonban más gyenge pontjai is vannak zöldpárti képviselőként én azt mondom, hogy akkor kapjon valaki állami vagy európai pénzt, hogyha mind a cukor, mind a tejágazatban ugye megszűnt a piaci szabályozás, már is bekövetkezett a katasztrófa. Látjuk, hogy szabályozásra szükség van. Mała Mówimy... Köszönöm. Lenne egy megjegyzésem. Beszélünk a különböző eszközök alkalmazásáról, de ez nem azt jelenti, hogy különböző, különböző kapra van szükség az egyes országokban és régiókban. Tudom, hogy ez bonyolult, de Pontosan ezt jelenti a rugalmasságot, az elaszticitás. Flanagan úr, köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a vita. Régen beszélünk ezekről a témákról, én úgy gondolom, hogy nem szabad elfejtenünk azt sem, hogy otthon mi történik. A bizottság dokumentumában a mezőgazdaság jövőről egy közmeghallgatást említ, és azt mondják, hogy 96%-a az embereknek azt mondják, hogy javítani kell a gazdák helyzetét az élelmiszerláncban. És azt is mondják, hogy a gazdák elmaradnak, a gazdák jövedelmei elmaradnak más szektorokhoz képest. Csak egy bekezdés foglalkozik a teljes dokumentumban ezzel a témával, pedig erről van szó, ez életbevágó. Mindegy, hogy milyen támogatást biztosítunk, a támogatást a multinacionálisok kapják és más olyan emberek, akik valóban nem is foglalkoznak a gazdálkodással. Sok minden szerepel itt a befektetésről, új technológiákról, a gazdák új szerepéről, hogy a gazdáknak megfelel a jövedelme. Hogyha nem lesz elég jövedelme, a gazdák jutunk el, tegyünk valamit a gazdák jövedelme érdekében. Még egyszer mondom, egyértelmű fontos, de csak egy bekezdés foglalkozik ezzel a kérdéssel, még csak a szavak szintjén sem. Az az igazság, hogy igen, hát meg kell oldani ezt a problémát, le kell zárni, valahogy ezt a szakadékot tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is, hogyha itt a kapreform úgy záródik le, hogy nem lesz radikális újra gondolása a kapkifizetéseknek a gazdák szintjén, akkor úgy gondolom, hogy mi kollektíven csődöt mondunk. Egy mondatot szeretnék szállni a szubszidiaritás kérdésére. A bizottsági közleményben utalás történik a tagállamok megerősítésére. Én alapvetően hiszek abban, hogy a döntéseket helyi és nemzeti szinten, ha meg lehet hozni, akkor ott kell meghozni, sok nehézséget jelent ez kap, szint, a kap esetében. Amikor a nemzeti kormányok hatalmat kapnak, hogy döntéseket hozzanak, sokszor ez nem megfelelően történik, ezt a hazámban is láttam. Nem tudom, hogy hány olyan delegáció van, amióta én képviselő lettem az ír delegációk, az ír mezőgazdasági minisztériummal beszélnek, és pedig itt bizottsági szinten kéne lépni. Az Európai Bizottsághoz csak néhány képviselő fordul, a bizottság meg azt mondja, hogy otthon van a probléma. Azt kell biztosítanunk, hogy egyetemi megközelít, meg, alkalmazzunk. Úgy gondolom, hogy itt túl sok a lehetőség a félreértésre, és sajnos végül is a gazdák szenvedik ennek a kárát. Az a félelmem, hogy a tagállami stratégiai tervek ennél a folyamatnál, amikor a tagállamoknak plusz lehetősége lesz arra, és be kell nyújtani ezt a tervet a bizottságnak, a bizottság fogja ezt értékelni, ez nem felszámolja a bürokráciát, hanem plusz bürokráciát fog jelenteni, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk megfelelő módosító indítványokat nyújtson be ebben a témában. Szántos képviselő, köszönöm elnök úr. Először is szeretném azt elmondani, hogy ahogy már mások is mondták, az európai mezőgazdaság továbbra is hozzá kell, hogy járuljon az aktív populáció vidéken tartásához, hiszen itt Európai Uniós régiókhoz van szükség, hozzá kell, hogy járuljon a foglalkoztatáshoz, a területi kohéziós célok eléréséhez. A kis gazdáknak plusz támogatásra van szükség, főleg a tekintetben, hogy mindez a lakosságra, a populációra hogyhat. Nagyon fontos, hogy hatékony eszközök álljanak rendelkezésre az árvolatilitás felszámolása érdekében. El kell kerülni azt, hogy diszkriminációs, diszkriminatív helyzetek és tisztességtelen verseny alakulhasson ki ezen a területen már sokat tettünk. Harmadik megjegyzésem, a szolgáltatások tekintetében itt plusz támogatásra van szükség, a szubszidaritást erősíteni kell, viszont a, csökkenteni kell a bonyolult előírásokat a gazdák és a nemzeti hatóságok számára, anélkül, hogy elveszítenénk a közös agrárpolitika közös jellegét. Persze itt vannak kétségek, azt is tudjuk, hogy a bizottságnak a célja az, hogy mindent egyszerűsítjen. Végül pedig szeretném azt is tudni, hogy a szolgáltatások szintjén fontos a bizottság beavatkozása. A kérdés, hogy a közös tervezés hogyan fog alakulni, a több éves és az éves intézkedéseket kell összeegyeztetni. Ha pedig eltérés van az értelmezés tekintetében, az is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy az Európában a fokozott szubszidiaritás ugyanakkor azzal együtt járjon, hogy az értelmezés egyforma mindenhol. Komme, eh, aus der Mitteilung der Kommission kommen ja verschiedene Dinge rá. Köszönöm szépen. Tényleg sok mindent ki lehet olvasni ebből a bizottsági kommunikációból. Dorfan úr azt olvassa ki, hogy minden maradjon a régiben. Kicsit lehet, hogy túlzok. Én mást olvastam ki belőle. Azt, hogy végre vannak célok. Végre, aminek stabilizálására, a kis és középméretű vállalkozások megsegítésére, viszerellátási politika. Nem sok köze van már, sajnos, a vidékhez, a vidéki emberek megélhetéséhez. Jó lenne, hogy az eredeti célokhoz vissza kéne térni. Tehát legyenek célok, a célok mentén történjen a pénz, az nem csak agrárpolitika. Lalkozzunk ezzel a közleménnyel, amit a bizottság adott ki. Továbbá úgy gondolom, hogy a reform a közlemény alapján ezt kimondhatjuk, hiszen ezekben az országokban a kompetenciák decentralizáltak. A társfinanszírozás felé nyitunk, és a pillérek közti átszervezása például az bevándorlás, a migráció, ami a kaphoz és a vidékfejlesztéshez kapcsolódik, számomra legalábbis a kockázatelemzés, a reformok mind ennek jegyében történjenek. Köszönöm szépen, melyben okos gondolatok vannak. Az európai élelmiszer termelés mezőgazdasági termelőknek, és kockázat alapú ellenőrzési rendszert kell működni. Is nagyon fontos. És az, hogy legyenek szankciók is, és a mezőgazdasági klíma célok teljesülése is garantált legyen. Elnök úr, köszönöm Dorfman kollégának a szöveget. A legtöbb vitát az okozza, úgy látom, hogy a tagállamoknak való kompetencia visszaadása készen állnak-e a tagállamok, még ha kérik is, nem biztos, hogy készek rá. Számok, a tervezett számok de az biztos, hogy jobb célzottság, konvergencia, capping kell, hogy érvényesüljön. Kisebb, de fókuszáltabb célokat kell kitűzni. Között még egy további dilemma. A magam részéről a holisztikus célok mellett fontosnak tartanám más célok megvaló. Utolsó kapreform óta elmozdultak az irányok, remélem, hogy ez az új javaslat jobban abból indul majd ki, hogy miből is áll a mezőgazdasági tevékenység. Köszönöm szépen. Az sik lett a a rendnacionalizációról beszélni. Egy kicsit az a benyomásom, hogy ha ész nélkül mondhat, ha az európai pénzeket hatékonyan, eredményesen akarjuk felhasználni, akkor az adó és korán sem biztos, hogy ezt a tagállamok majd meg tudják valósítani. Európának nem sikerül, de sikerül-e majd a tagmatokhoz. De nézzük a bizottsági javaslat fővonalát, és ez pedig az eredmény orientált megközeli. Találná ki kreatívan és okosan, hogy mi az, ami fenntartható ott helyileg náluk. És ezt értékelhetné utólag a bizottság. Tehát eredményorientáltság, és a gazdák támogatása abban, hogy közhat. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. A, a jelenlegi kapott hivatalos, nem hivatalos megállapodásokat is kötöttünk a tárgyalások során, az előző kap tárgyalásainak során például az az alapelv, hogy majd kiegyenlítjük a közvetlen kifizetések szintjét a különböző országok között. Oui, merci, euh, président. Meg kell, hogy mondjam, a véleményem szerint a bizottság nem akarja a reformot, mert ha meg jövedelmet biztosítani kívánjuk a gazdák számára, a közleményben nem igazán kap hangsúlyt, és az ációkkal kapcsolatban, hogy évente hány gazdát veszítünk el, hány hektát veszítünk el, ezeket a kérdéseket fel kell tenni, és felelősek, hogy végig kell gondolni, hogy milyen konkrét témákkal foglalkozunk. Egyetétek meg Ginesz asszonyjal. Gondoljunk a főszereplőkre, hiszen a jutni, hiszen Célokat kell felállítanunk, többféle szinten vannak célok, többféle célen, szinten van közpolitika. Én úgy én szerintem nem fokozhatjuk a komplexitását a kap jövőjének, mert ez ahhoz vezetne, hogy nem is tudnánk mérni az eredet, és az első kérdésünk, hogy föl kell vetni, hogy a bizottság valóban akarja ezt a reformot. Proszę Państwa, mamy już wyczerpane zgłoszenia wypowiedzi. Pani... Köszönöm szépen. Mindenkinek volt lehetősége arra, hogy hozzászóljon, aki szerette volna. Úgyhogy most összefoghatjuk, hogy a, a tagállamokkal való együttműködés ez ilyen más fajta intellektuális megközelítés, célokat, értékeket határozunk meg, van egyfajta katalógus is, és ezt kell most értékelnünk. A tagállamoknak ezt kell kitölteni, és meg kell tudni mutatni, fel kell tudni mutatni az eredményeket. Az országokat, régiókat, helyzetbe kell hozni, lehetővé kell tenni számukra, hogy megmutassák, mire képesek, és akkor aztán majd értékelhetünk a bizottság szintjén, értékelhetjük, hogy mit, mi lett az eredmény, mert ugye fontos, hogy mindent lezárjuk, még a, az európai választások előtt, hogy maradjon idő a bizottság és a tagállamok közti együttműködésre is. Hogyha elhúzzuk ezt a reformot, akkor egyszerűen nem marad idő a stratégiai tervek kidolgozására és a célok és a célbaérésre. Azt hiszem, hogy az óriási kihívás de egyben egy nagyon modern kezdeményezés is. Itt van a mezőgazdaság, Rengeteg tapasztalatunk van. Adott esetben elviselhettünk egy újabb nekilendülést. Az a benyomásom, hogy erre van mód. Egy kis bátorság kell hozzá, és bizalom. Önbizalom is. A bizottság nem ránk akar oktrojálni valamit most, <clears throat> néha úgy teszünk, mint hogyha ránk akarnának erőltetni valamit, amit a tagállamok nem tudnak végrehajtani, de nem, nem erről van most szó. Igazgató úr, visszaadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a szándékainkat nem tudtam volna ennél jobban megfogalmazni, mint ahogy most önt tettek. Pontosan ez a közleménynek a szelleme egyfajta felajánlás a tanácsnak, a parlamentnek és a lakosság számára. Mezőgazdaság jelenleg és jövőbeni kihívásainak tükrében végül is az a cél, hogy megállapodjuk, hogy mit lehet tenni. A kapról beszélünk, amelyet először a bizottság javasolt, aztán a jogalkotók, a parlament és a tanács alak, és hanem az európai szint és a nemzeti és talán a regionális szint közti új felelősség megosztás. Talán az is, hogy bizonyos mértékben visszavonuljunk ebből a bonyolult szabályozásból, amelyet önök oly, jog, oly gyakran kritizáltak, és lehetőséget adjunk a tagállamoknak és régióknak, hogy a helyi problémára célirányos megoldásokat találjanak, amelyek a nehézségekre jobban mértek és a új kap, a vidékfejlesztésnél is említettük, hogy azt is programozás vezéri. De már az első pillérben megnéztük a közvetlen kifejezéseket, és 60-70 különböző opciója van a tagállamoknak, és élnek is velük. Csak az önkéntes kapcsolt támogatásnál van 15 különböző rendszer. Ez messze nem monolitikus vagy homogén, ez már most is igen heterogén. És a mi elképzelésünk az, hogy keretet adjunk ennek, és az intézkedéseket sokkal inkább célokra, nem pedig egyes szabályokra mérjük. Még néhány rövid megjegyzést tennék az elhangzottakra vonatkozóan meg az omnibus jogszabály is foglalkozott ezzel, és a bizottság még igen nagy figyelemmel nézi például, hogy a kockázatkezelést szigorúbban alakítsa, mint korábban. A gazdák helyzete a mezőgazdasági ágazatban és az élelmiszerláncban, de azt szeretnénk, hogyha az intézkedések célját következetes, koherens módon tudnák elfogadni a az beszélgessünk. Szeretném azonban elmondani, hogy természetesen mindenben se, minden segítséget felajánlunk, magyarázatot, az előadónak, árnyék előadóknak kell, hogy mondjam, hogy a bizottság kiemelten figyel az önök szakbizottságának a munkájára, és a biztos is határozottan a lehető leg, hogy ne veszítsük szem elől egyrészt a reform folyamatot, másrészt a több éves pénzügyi keret tárgyalását, és